Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük meg a munkánkat. La séance est ouverte. Az ülés megnyitom. Első napi rendi pont, ugye látták a napi rendtervezetet. Nos, ami a napi rendtervezetet illeti, ami a Kobonyuszban szerepel ahhoz képest is, a négyes pont, a trilógusról szóló mandátum, a 2013-as költségvetésre van szó. Ezt a napi rendi pontot csütörtökön tárgyaljuk, mert ezen a héten egy kicsit furcsa ülésrendje van a Költségvetési Bizottságnak, hál' Istennek kicsit szokatlan mondanánk, a két fél napunk. Ma délután van az egyik fél nap, a másik fél nap csütörtökön van, akkor találkozunk újra. 14 órakor találkoznak a koordinátorok, és a Költségvetési Bizottság 15-től 18.30-ig fog találkozni, de nem ebben a teremben, hanem az Anta József életemben, a hatodik emeleten leszünk. Ma délután szavazunk 17 órakor, és a délutáni ülést 18 órakor zárjuk, költségvetés ellenőrző bizottságbeli kollégákat és társ jelentéstevő Riveleni urat kérjük meg, hogy hallgassák meg Greszlét és Rivelini urat. Ők fognak egy hossz, beszámolni a hosszú, nehézkes tárgyalásokról, méghozzá a pénzügyi költségvetési rendeletről. Én Johan Fem kolléga felé tekingetek, részt vett egy triológusban a tanácssal, Méghozzá a projektkötvényekről szólt ez a tárgyalás. Jöran, esetleg be tudna számolni erről? Egy kicsit röviden bevezetni ezt a témát, Jöran, megtenni? Igen, azt hiszem, meg is tehetem, méghozzá igen gyorsan mert az első trialógus volt tegnap, szerintem nagyon sikeres volt, több pontot tárgyaltunk meg, amely nehéz is lehetett volna. A legnehézkesebb pont talán az volt, hogy a tanács szeretne egy kilépési stratégiát garantálni a projektkötvényekből. Hát még el se kezdtük ezeket bevezetni, a tanács, már is kilépési záradékot akar megvalósítani. Hát szerintem itt a kudarc lebeg felettünk. Ez egy kísérleti fázis, ha működik, akkor állandóvá válik ez a rendszer, ha nem működik, nem lesz állandó. Szerintem ennél többet mondanunk nem kell. Most ha azt mondjuk, hogy a kezetektől fogva kell exit stratégiát eh, garantálnunk, hát szerintem ettől kevésbé lesznek hitelesek a projektkötvények a pénzügyi piacokon. Kicsit attól tartottunk, hogy a tanács kemény lesz, de rugalmasabbak voltak, mint gondoltuk. És megígérték, hogy megpróbálnak egy új ö, megszövegezési formát találni. Ez azt jelenti sántas módon, hogy visszakerül az egész a koreperhez, mandátumot kell kérniük a módosításhoz, itt egy kis időzavarba fogunk kerülni, de szerintem lehetőség lesz majd a cél elérésére. Az első olvasati megállapodásról május 31-én tudunk szavazni. Több egyéb pont van, egyáltalán nem érdekli őket a szélesebb körű politikai nézetkör, amelyet megpróbáltunk bevezetni. Egy kicsit megpróbáltuk bevezetni ezeket az opciókat, az ambiciózusabb projektkötvény opciókat akartunk bevezetni, több fenntarthatóságot, az EU 2020-as stratégiákat, stb. akartok bevezetniük, megszorítóbbak akarnak lenni, korlátozóbbak. Ez kevésbé gond. Ez szövegkezésről van szó, a szavakról, nem az eszközökről. Jelenleg úgy értékelném az egészet, pozitívan, optimistan értékelném az eredményeket, jobban zajlott az egész, mint gondoltam volna. Szerintem van esélyünk arra, hogy május 31-én itt végső döntést hozhatunk. Elnök, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm, Johan. Időközben múlt vasárnap elnök választás a Transzországban. És ezzel a... Je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique. Faudrait... Ezzel a konkrét témával kapcsolatban kérem, nehogy ne értsék félre. Ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban Álláspontot, pozitív álláspontot kell. Lehet hallani a magyar tolmácsolást? Lehet hallani a magyar tolmácsolást? Kérjük szépen. Jelezzék. Na most eh, konkrét álláspontot várunk persze a győztestől a jövővel kapcsolatban. Uh, ja, 27 egyik tagállamáról van szó Franciaországról. Nos, eh, most, ami a közleményeket illeti, a közlemények sorában a következőt kell elmondanom önöknek. Nehézségeink vannak, nyilván ez nem meglepő, váltuk ezeket a nehézségeket. Nehéz tehát a két másik intézményt, kiváltképpen a tanácsot meggyőzni arról, hogy vigyék végig a közös elemzést, amely a kifizetési kötelezettségvállalásokat és a rallokat illető elemzést illeti. Emlékeznek talán, hogy a trialógus idején az első trialógus volt, amely az első eszmecsere volt a 2013-as költségvetési tervezetről, a Dán elnökség elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen egy közös találkozó a három intézmény ülése ezen együtt erről a témáról. Ez egy olyan javaslat, amelyet a parlamenti delegáció nevében tettem, az Európai Parlamenti Delegáció tagjainak kérésére, a tavalyi évvégi 2013-as költségvetésről szóló egyeztető tárgyaláson hangzott el ez a kérés, hogy legyen ilyen közös találkozó nagyon sok bizonytalanság övezte ezt az utolsó találkozót. A pontos összegekről nem volt egyértelmű információnk. 2012 óta, ha úgy tetszik, egy kicsit bizonytalan a helyzet, nem tudjuk, hogy mik a valódi kifizetési előirányzatokra vonatkozó igények. 2011 óta nem tudjuk. Szerintem most erről már többet beszéltünk. De nem beszéltünk erről. A tán elnökséget a trialógus során az Európa ügyi miniszter képviselte, a pénzügyminiszter, a Dán pénzügyminiszter, aki foglalkozik a költségvetése, nos a pénzügyminiszter nem erősítette meg ezt a megállapodást, amelyet a Dán elnökség elfogadott, és a Dán pénzügyminiszter azt jelezte, a 30. Ne pas représenter, ne souhaitait pas s'exprimer en tant que tel, É, ö... Elnézést kérünk, technikai problémák vannak, rendszerint elmegy a hang. Nem tudom, most lehet-e hallani a tolmácsolást. Na most a koordinátorok azt mondták, hogy nagyon jó lenne... Van, kérdezzenek, hogy van-e tolmácsolási probléma, igazából elmennek a csatornák. Van egy Olaszország, a cseh nyelv, az olasz nyelv, a lengyel, a magyar, mi a probléma? Nincsen tolmácsolás? Okay. My voice is disappearing. if, if you take one... Hát ha kettőből egy szót hallanak, ha kettőből egy szó eljut önökhöz, talán épp elég. A technikusok legyenek kedvesek, segítsenek esetleg. Most már jó? Jobban lehet hallani? Jó. A cseh, a magyar is jobb? Lengyelül is jobb a helyzet? Az olaszoknál is minden rendben? Na. Na hát összegezve tehát még egyszer. A Dán elnökség hátralép, egy lépést tesz hátra. A koordinátorokkal azt terveztük, hogy két ülést tervezünk, lesz egy technikai jellegű ülés, aztán egy második ülés, politikai jellegű ülés, a három intézmény delegációjának vezetői részvételével. Ha megnézzük a Dán elnökség hozzáállását az egészhez, egyetértettünk a koordinátorokkal abban, hogy úgy döntöttünk, a következő rendelkezésről döntöttünk, holnap, május 9-én lesz egy találkozó, két oldalú, a mi jelentéstevőink és a bizottság között. A bizottság jelenlévő tagjai is hallhatják ezt. Amikor jelentéstevőt mondok, nyilván az érdeklődő kedves kollégák, az árnyék előadók is nagy örömmel részt vehetnek ezen. Ez egy két oldalú tárgyalás. Remélem, hogy eredményeket érünk el a bizottság és köztünk, a Könyvetés Bizottság köztünk, és reméljük, hogy május 30, 30-án valóban megtarthatjuk azt az ülést, én fogom vezetni a mi bizottságunk delegációját, Lewandowski biztos úr vezeti majd a bizottság delegációt, meglátjuk, hogy kivezeti a tanács delegációját. Minden esetre nem tudom, hogy a tanács hogyan tud távol maradni teljes mértékben. Ha nem fejezik ki álláspontját, vagy nem fejezik ki álláspontját a tanács, akkor nem fejezik ki. Az az igazság, hogy ez egy nagyon technikai és nagyon politikai jellegű téma a jelenlegi kontextusban. Legalább lesz egy megállapodás a parlament és a bizottság között. Nem csak a kifizetési leirányzatok összegéről, nem csak erről lesz megállapotásom, arról is, hogy hogyan számítsuk ki a szükségleteket, az igényeket, megbeszéljük az opciókat, hogyan lehet megfelelni, és hogyan lehet csökkenteni a rallokat. Ezzel le lehetne kerülni a félreértéseket, amelyek feleslegesen bonyolították a 2012-es költségvetésről szóló tárgyalásokat. Nos, hát ezt akartam volna elmondani ezzel kapcsolatban. Tehát, miután holnap lesz ez a találkozó, technikai jellegű, technikailag nevezzük, ott lesznek majd a jelentéstevőink, majd csütörtökön beszámolnak a jelentéstevőink a holnapi ülésről. Hát kicsit rendhagyó az eheti programunk. Nos, ami többit illeti, milyen nyelveken van tolmácsolás, ha jól értem, most már tényleg van tolmácsolás, minden szavamat értik, hallják remélhetőleg. A Kobo News-ban is látják a szavaim, le vannak írva, látják, hogy a március 29-i ülés is elkészült. Kedves kollégáim! Azt javaslom tehát, miután a négyes napi rendi pontot holnap után tárgyaljuk, térjünk rá az ötös pontra, amely a 2012-es szolidaritási alapról szóló kötvetés módosítás, Francesca Pazzani. Abbiamo, um, abbiamo già avuto modo di Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsági javaslatról már a legutóbbi üléseinken is beszéltünk, most azonban van egy új fejlemény, Lewandowski biztos úr ugyanis levelet küldött nekünk, amelyben új javaslatot fogalmaz meg a bizottság, annak érdekében, hogy a kifizetések problémáját sikerüljön megoldani. Biztosan emlékeznek rá, a probléma abban áll, hogy 18 millió eurót kértek segítségként, és ezt nem sikerült rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a szolidaritási alap kifizetéseit valóban fedezni tudjuk. A folyó év kiadásainak egy felső határ értéke létezik. Lewandowski urat megkérdeztük ezzel kapcsolatosan, a tanács is állást foglal majd ennek kapcsán, és van itt egy másik eszköz most. Lewandowski úr mindig megpróbálja magas szinten tartani kifizetéseket. Ez volt az egyik legproblémásabb terület egyébként a költségvetési tárgyalások során az idén, és az egyik legvitatottabb terület is egyben. Lewandowski biztos úr most azt javasolta, hogy vizsgáljuk meg bizonyos programok végrehajtását. Ide tartoznak, tartozik az energetika, a gazdaság élénkítő programon belül, 350 milliót szeretnének elkülöníteni ezen projektek, ből ugyanis valószínűleg feltehető, hogy ezen projektek nem tudják teljes mértékben kihasználni ezt a pénzforrást, mert nagyon összetett projektekről van szó. 503 millió euróról van tehát szó, valószínűleg az év végéig nem sikerül teljes mértékben felhasználni ezt az összeget, éppen ezért az új terv szerint ezt most a szolidaritási alap, valamint kutatási projektek rendelkezésére kell bocsátani, amelyeknek forrásokra van szükségük az év végéig. Ez azt jelenti, hogy Lewandowski úr javaslatának tehát két oldala van, Egyrészt nagyobb figyelmet kell fordítani a kifizetésekre, hiszen az év végén, illetve az év második felében egyre súlyosbodó problémáról van szó, és már most ellenőrizni kellene Lewandowski úr javaslata szerint a programok végrehajtását, annak érdekében, hogy már most megállapítható legyen, mely eszközöket, forrásokat lehet átcsoportosítani a szolidaritási alap számára. Rendben, nagyon szépen köszönöm a jelentést. Ebből Szonya, jó hír az, hogy találtunk egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi, ha egyetértünk, hogy finanszírozzuk a szolidaritási alapot Ligúria és Toszkána tartományok esetében. Találtunk egy olyan forrást, egy olyan pénzforrást. Rossz hír azonban abban az értelemben, hogy ez arra utal, hogy az alapok egy eléggé nem elhanyagolható része, amelyet az európai költségvetésből kívántak kivenni a gazdaság élénketés céljából, ezeket nem használták fel ezeket a pénzeket. Tehát ebből azért le kellene vonni a tanulságot az eljárásaink számára a pénzügyi intézkedése, de a szakpolitikák szempontjából is van miből tanulni ebből. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs, senki nem két szót. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy azzal a fenntartással, hogy természetesen amit említette a jelentéstevőnk, a tanástól függ persze sok minden, ha lesz módosító, azoknak leadási határideje május 24. Rendben? Május 24-en jelentéstevő asszony. Persze, mint mondottam, ez függ persze a tanácsnak a programjától is. Itt az ötös napi rendi pontról. Hatos napi rendi pont. Alfonzi úr, aki a közös halászati politikáról készít jelentést, és aki egy első eszmecserét kíván elindítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Most kapom a kávét éppen, köszönöm. Nos, tehát egy véleménytervezetet készítünk a közös halászati politikáról, 2002 óta az Európai Unió egy utat keres annak érdekében, hogy egy olyan forrásra találjunk megoldást, amely veszélyeztetett forrás, vagy a halálomány, azonban, hogy akkor garantálni szeretnénk, a, tehát a természeti egyensúlyt megtartva ellátni a hal szükségletet, lefedni. Ami a közös hallászati politikát illeti, úgy tűnik, hogy még nem állt, nem találtuk meg a megfelelő megoldást, nem volt olyan európai halászati politika, amely valóban kompatibilis a hosszú távú állomány megóvással. Néhány faj e, valóban meggyengült, a korábbi politikáknak következtében csökkent az állomány száma. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy néhány prioritást határozzunk meg, jobban figyelembe kell venni a fenntarthatóságot, a környezeti fenntarthatóságot. Ez egy olyan gyakorlat, eh, amely hát eh, nem nagyon fogadott el, a különböző halászati kampányok során nagyon sokat túlhalászás. Nos, hát az Európai Unió számára szociális és gazdasági probléma az, hogy túlzottan nagy a halász kapacitásunk. Ami a bizottsági javaslatokat illeti általánosabban elmondhatjuk, ezeket támogatni lehet, mindezt egy alap keretében, amely alap, hogyha elfogadják majd a bizottságot, több mint 6 milliárd euróról szól ez a, az alap, ez egy kis visszaesés az előző időszakhoz. Most arra van szó, hogy hogyan lehetne elősegíteni tehát olyan útmutatásokat szeretnénk csökkenteni a vissza, vagy a, vagy a, a, a hulladékot, tehát a visszadobott halat, vagy a fel nem használt halállományt, hogyan lehet a fenntarthatóságot garantálni. Mindig is vannak a halállománya kapcsolatban különböző tévezmék, az adatok rögzítése, gyűjtése nem mindig fogadható el. A következő fázis az lenne, hogy magáról a rendeletről készítsünk részletes véleményt, ami a kis halászokat illeti, tehát ami a koncesziók át, átruházását illeti. Ugye az, hogy nagy társaságok végezik ezt a halászati tevékenységet, ez oda vezet, hogy a kis halászok gyakorlatilag megszűnnek. Egy történelmileg bevált, hagyományos szakma van eltűnőben, a hagyományos halász szakmája veszélyeztetett. A Natura 2000 rel kapcsolatban is fontos rendelkezések vannak, ezeket be kell építeni majd az európai halászati politikába, az általános útmutatások jók, azt gondolom, hogy pozitív véleménnyel tudjuk ellátni a bizottság javaslatát. Nagyon jó mondja az elnök. Kedves kollégám, köszönöm szépen, jöjjön fel! Um, köszönöm szépen, elnök uh, úr. Szeretnék uh, uh, megjegyzést tenni egy kollégánk nevében, aki továbbra is folytatja a kampányt Franciaországban. Szeretnék néhány szót mondani az ő nevében. Egyetért azzal, amit Alfonzi úr is javasolt. Vissza kell térnünk a jogakotási javaslat korábbi pontjaira is. Szeretné a kolléganő hangsúlyozni azt, hogy a halászat mindenképpen a közjó egy része. Ez fontos a globális és európai élelmiszerbiztonság szempontjából is. bizonyos tengerparti területek továbbra is támogatást hogy kell, hogy élvezzenek majd a jövőben is. A közös halászati politika a fenntartható halászatra, az alacsony környezetvédelmi hatásra koncentrál, de ennek a halászatnak mindenképpen fenntartatónak kell lennie gazdasági szempontból is a közösségek számára, amelyek függnek a halászattól. Meg kell vizsgálnunk a támogatást is, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan hatékonyan támogatni a halászati erőforrásokat, ehhez több tudományos kutatásra van szükség, és szükség lesz arra is, hogy javítani lehessen a halászhajókat is, és erre is befektetések kellenek. Különböző biológiai adatokat is elérhetővé kell tenni. Vissza kell térni a pontos adatokra is, erre kell eh, alapoznunk majd a jelentésünket figyelembe kell venni a Sure jelentését is, de egyértelműen van egyfajta probléma itt. Számos új követelmény van a halászati politika szempontjából, hogy az fenntartható legyen, és meg kell vizsgálni azt, hogy ezt hogyan lehet támogatni, hogyan lehet finanszírozni ezt, erre még vissza kell térnünk, de Gülé asszonynak ezek voltak a főpontjai. Kedves kollégám, köszönöm. Kál Haglund. Thank you, Alan. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Könnyű egyetérteni azzal, amit François épp az imént elmondott. Úgy gondolom, nagyon fontos odafigyelnünk arra, illetve szem előtt tartanunk, hogy amikor a bizottság elindította a halászati politika reformját, hangsúlyozta, hogy egy radikális reformra van szükség. A bizottság nagyon komolyan veszi ezt a témát. Ritkán fordul elő, hogy a bizottság elismeri, hogy hibázott, és radikális reformra van szükség, ez nem esik meg minden nap. Jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben a legtöbb halálomány túlhalászott, és hogyha ezt nem változtatjuk meg, akkor ez a halászati ágazaton belül is komoly károkat okoz gazdasági értelemben. Biztosítanunk kell, hogy a közösségek a jövőben megfelelő gazdasági biztonságot élvezzenek, és nyilvánvalóan egy környezeti megközelítés is szükség van, hiszen hogyha fenntartható megközelítést érvényesítünk, akkor ez hosszú távon kedvezni fog a halászati ágazatnak, viszont rövid távon azt jelenti, hogy kevesebb halat fogunk ki. Hatalmas kihívással szembesülünk tehát, és fontos, hogy itt a szakbizottságban is szem előtt tartsuk mindezen szempontokat, amikor a reformmal foglalkozunk. Én vagyok a reformmal kapcsolatos egyik jelentéstevő, a halászati szakbizottságban is foglalkozom a témával. Tudjuk, hogy hatalmas a kihívás. A jelenlegi halászati politikán belül vannak olyan elemek, amelyek az, ennek a pénzügyi támogatását, a forrásait máshogy lehetne felhasználni. Jobb módon, hatékonyabban lehetne felhasználni, és ezzel elősegíthetnénk a fenntartható halászat felé történő elmozdulást. A jelentéstevő és én azt hiszem egyetértünk ebben, és ezért nagyon fontosnak tartom egyébként azt is, hogy ez a szakbizottság egy világos álláspontot fogalmazom meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, ahogy említette a jelentést, és az hozzászólók is egy ilyen típusú témában a Költségvetés Bizottságnak fontos véleménye van. Hát nem kicsik a kockázatok. Egy milliárdról van szó évente majdnem egy milliárd euróról van szó évente. Megállapítottuk a múltban, én délnyugat-franciaországi választókeletből érkeztem, és eh, vannak atlanti óceáni partjaink is, földközi tengeri partjaink. Két fajta nagyon eltérő halászati kultúrával és halász közösséggel. Mint önök is, én is meg vagyok lepve azáltal, hogy a múltban a közösségi támogatások egy része öm, arra szolgált, hogy tönkre tegyék a hajókat és csónakokat, hogy csökkentsék a halászati kapacitást. Ugyanakkor a halászokat ahol segítette hozzá támogatás, hogy modernebb hajókat, csónakokat tudjanak beszerezni, hogy garantálják a biztonságos felszerelést. Kevesebb a csónak, de többet halásznak. A fogások száma nő, ahogy említette a jelentéstevő, nagyon sok halfaj van, nagyon sok halfaj van, amelyek veszélynek vannak kitéve. Senkinek nem érdeke, a, a halászoknak sem érdekük, hogy kihaljanak fajok. Az Európai Bizottság javaslatokat dolgozó ki. Nagyon is innovatív jellegűek. Megértem persze, hogy a halászati miniszterek öm, kicsit megosztottak ebben. Nagyon ellentérőek a különböző országok halászati minisztereinek reakciói. Az Európai Unióban, az Európai Unió közelében vannak olyan országok, amelyek be tudtak vezetni olyan halászati politikát, amely felhívva a halászok figyelmét, garantálja az állomány megújítását, a halállomány megújítását. A kis halászok ugye hát nem nagyon sok halászati multicég van, tehát ez, ezek az intézkedések segítették a kis halászokat. Voltak olyan helyek Európában, Európán kívül, ahol képesek voltak ilyen modellek bevezetésére. Most nem arról van, hogy mi mondjuk meg, hogy ez a legjobb módszer, a halászati, tehát a PES bizottság, a jelentéstevők hivatottak arra, hogy ezt nem mondják. De nekünk a pénzre kell figyelni. Na most, ha pénzt adunk, akkor garantálnunk kell, hogy az a pénz, amit adunk, valóban megfelel a célkitűzéseknek, és nem vezet olyan eredményekhez, amelyek eltérnek az eredeti célkitűzésektől. Szerintem ez egy nagyon fontos dokumentum, és örülök, hogy a Költségvetési Bizottság tagjai fontos szerepet játszanak ennek a politikának a kidolgozásában. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, ami az tervet illeti, az első eszmecserét követően a módosítók leadási határideje május 29, a Költségvetési Bizottság június 20-án fogadja le véleménytervezetet, a Halászati Bizottság saját jelentését július 10-én, 11-én fogadja el, és akkor készülünk fel majd a plenáris szavazásra. Köszönöm szépen! Rátérhetünk a hetes napi rendi pontra. Európai Statisztikai Program, Epping úr, kapja meg a szót. Sí, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság egy javaslatot dolgozott ki az ESP számára, az Európai Statisztikai Program számára, amelyel jobban lehetne előállítani és terjeszteni az európai statisztikai adatokat 2013 és 2017 között. Az EU költségvetési vonzata ebből 299,1 millió euró, és ebben benne van 57,3 millió, amit lefed már a 2013-as periódus, és 2014-ben pedig 242 milliót fognak lefedni. Az Európai Statisztikai Rendszer, az ISS, egy partnerség együttműködés az Eurostat, illetve a nemzeti tagállamok között, és számos kihívással kellett szembenézni az elmúlt években, például egyre inkább növekedett az igény az európai statisztika irányába, és megváltozott a statisztikának a lényege is, a jellege is, a költségvetési megszorítások miatt is, európai és nemzeti szinten is. Az Európai Statisztikai Program fő célja az az, hogy az európai statisztikai rendszer legyen az, amely a lehető legmagasabb szintű statisztikákkal szolgál Európa számára. Van még két fő cél, amit követnünk kell. Az egyik az az, hogy minőségre jön a statisztika, e, ezen kívül új módszereket kell kidolgozni a statisztikák elkészítésére, és tehát itt hatékonynak és minőségileg jobbnak kell lenni, és ezen kívül erősíteni kell az európai statisztikai rendszeren belül az együttműködést, hogy még hatékonyabb lehessen ez. Annak érdekében, hogy sikerüljön az ESP-t, illetve az ESS-t végrehajtani. Éves programot dolgozott ki az Európai Bizottság, és ennek remélhetően meg lesz majd az eredménye. A módosítók kapcsán szeretném elmondani azt, hogy ennek korán felismerjük azt, hogy a jelenlegi pénzügyi válságot súlyosbította azt, hogy nem volt elérhető időszerű és pontos statisztika, és ezért olyan módosítókat javasoltam, amely rámutat arra, hogy nagyon szükségesek a pontos statisztikák, amelyek független nemzeti statisztikai hivataloktól származnak, és csak így lehet elkerülni a szabálytalanságokat. konzisztens és pontos statisztikák elengedhetetlenek ahhoz, hogy fent lehessen tartani a jelenlegi eurórendszert. Viszont szeretnék eh, rámutatni John Copperthwaite eh, politikájára is, aki illetékes miniszter eh, volt korábban Hongkongban, és az ő ideje alatt Hongkong nagyon virágzóvá vált, utána viszont az elkövetkező években csökkenés következett be. A Sir John gazdasági statisztikákat gyűjtött be, és amikor megkérdezték azt, hogy mi a fő dolog, amit a szegény országnak tennie kellene, ő azt mondta, hogy meg kell szüntetni a nemzeti statisztikai hivatalokat. Ez volt az ő válasz arra, hogyan lehetne növekedési politikát elérni. Ezzel a kis anekdótával nem tudom, hogy ennek alapján osztják-e Sir Johnnak a véleményét az európai politikusok, de úgy gondolom, hogy mindenképpen olyan keretre van szükség, amely minőségi statisztikákkal szolgál, és úgy gondolom, hogy mindenképpen tudnunk kell, hogy mit teszünk, akár jó, akár ö, ö, rossz okokból. Köszönöm szépen, gratulálok, köszönetet mondok, hogy megnevettette a tisztelt bizottságunkat a statisztikákról szóló kis anekdótájával. Fantasztikus, nagyszerű. Hát minél alacsonyabb a statisztika, annál magasabb a növekedés. Nos, hát Hongkong a 60-as, 70-es években eléggé nagy a növekedés, de a szabadság csökkent Hongkongban. Jut a szót két esetleg? Hongkongi politikai életről szeretett volna szólni? Gájer úr kész szót. Zum, äh, zum politischen und wirtschaftlichen Leben in Hongkong kann ich keine Beiträge liefern. Nos, ami Hongkongot illeti, a kapcsolatosan nincsenek igazán átfogó információim, de Németországban nagyon hírhet, hírhet és híres Winston Churchill idézete, mi szerint ne bízzunk abban a statisztikában, amelyet magunk nem hamisítottunk meg. Éppen ezért ez a program, amelyről ma szó van, igen, csak fontos. Mindannyian szereztünk már tapasztalatokat ezen a téren, itt a szakbizottságban is újra és újra szembesülünk azokkal a problémákkal, amelyek abból erednek, hogy a statisztikák nem megfelelőek. Ezért teljesen egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy az Európai Uniónak megbízható, jó minőségű statisztikákra van szüksége ahhoz, hogy megfelelő politikai tervező munkát végezhessen, és hogy megfelelő alappal rendelkezzen a saját politikák kialakítása szempontjából. Ezért tartom nagyon fontosnak az együttműködés előmozdítását, és hangsúlyoznom kell azt is, hogy a statisztikai hivataloknak függetlennek kell lenniük. Hát a hiányzó függetlenség is ugye sokszor rossz tapasztalatokat szült a múltban. Éppen ezért azonban gondom van azzal, hogy Epping, Epping úr jelentését így támogassam, együtt azzal az ötlettel, hogy takarékoskodjunk. Folyamatosan vita zajlik arról, hogy hol tudunk takarékoskodni a költségvetésen belül, minden program kapcsán felmerül ez a kérdés, és eh, Epping kolléga politikai frakciójának ez gyakorlatilag a hit, hitvallás, hogy takarékoskodjunk. De hogyha azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy eh, megfelelő statisztikáink legyenek, hogy megfelelő politikákat tudjunk kialakítani, akkor nem igazán mondhatjuk azt, hogy akkor most itt takarékoskodjunk. Ugye a tíz parancsolatunknak része az, hogy igenis felelősen kell bánnunk a forrásainkkal, ez valóban így van, de itt ehelyütt talán nem kellene takarékoskodnunk. Monsieur Stech... Köszönöm szépen, kedves kolléga, Stasny kolléga. Elnézést, nem tudtam jól kiejteni a nevét. Köszönöm szépen, önök úr. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Árnyék jelentéstevője vagyok az EPP frakciónak. Nagyon sok okosat el lehet mondani a statisztikákról. Sokat el lehetne mondani az Európai Parlament statisztikáiról is de úgy gondolom, hogy a statisztikák célja az valóban az az, hogy alátámasza nyomon követhetővé tegye a politikáinkat, erős háttér, erős háttér anyagokra van szükségünk ahhoz, hogy józan eredményekkel tudjunk előállni. Egyetértek a három célkitűzéssel, amely tükrözi a jelenlegi helyzetet, a pénzügyi és gazdasági helyzetet, és ezért minőségre, hatékonyságra van szükség, és arra is szükség van, hogy hatékonyabbá váljunk a partnerség által. Ezért a frakció nevében nyomon követem majd ezt a kérdést, és remélhetőleg sikerül majd egy olyan jelentéssel előállnunk, amely a többség számára elfogadható, és amelyel növelni tudjuk a munkánk és az Európai Parlament hírnevét is. Kedves kollégám, köszönöm szépen! Nos, hát van egy kis problémánk, amely nagyon technikai jellegű. Ami a költségvetési gazdasági kockázatokat illeti, az olyan országok, mint az enyém, nem a világ legfejletlenebb országai egyik az enyém, mondjuk. Most, ami az mindig csak három hónap a később tudjuk meg, hogy mik az ipari termelés eredményei, mert az adatgyűjtés, amely a szakmai, ágazati szervezetektől függ, nagyon lassú. A bürokrácia malmai lassan őrölnek. Nos, hogy lehet előrevetíteni viszonylag hiteles módon eredményeket azzal kapcsolatban, hogy hat hónap múlva mi lesz a növekedési ráta, vagy egy év múlva, ha azt se tudjuk, hogy három hónappal azelőtt az ipar növekedésben, fázisban volt, vagy recesszióban. A meteorológiával azért azt mondjuk, hogy ma esik vagy nem, azt azért el tudjuk mondani a statisztikáinkkal csak három hónap múlva tudjuk emelni a francia iparban esik-e vagy nem. Nos, hát, a statisztikai aparátusunk javítása alapvető fontosságú a gazdasági politikánk szempontjából, a gazdaság élénkéti szempontjából. Amikor a tagállamaink megerősödve kilábalnak a, pontosabban megerősítik a költségvetési politikát az Európai Unióban, az Európai Szemeszter keretében, és 27 a 27-ből az új szerződés értelmében fog összefogni úgy, hogy a gazdaságpolitikák jobban harmonizálódjanak, hogy növek, tehát maximalizálni, maximalizálni tudjuk a növekedést, a hatékonyságot. Mindehez kell egy megfelelő statisztikai eszköz. Ma délután beszéltünk ugye a kifizetési előrendzatokról, most jövünk rá arra, hogy alapadatokkal kapcsolatban, amelyekre alapul a gazdaságpolitika és a politika, a technikai eszközeink, hát nem kielégítőek. Mit mondhatunk ezzel kapcsolatban? Hát amit ezzel kapcsolatban mondhatunk, az nagyon fontos lesz. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Epping úrnak, ami az ütemtervet illeti, a módosítók leadási határideje május 14, jövő héten, hétfőn. Jóvá kell hagynunk, legalábbis szavazásra kell bocsátanunk véleménytevezetét május 31-én, meg kell erősíteni, júni 18-án az Ekon Bizottság, az Életéki bizottság fogja elfogadni a saját jelentését. Na, akkor rátérhetünk. Fásman kolléga jelentésére, cselekvésétől készítése a vámügyek és adózás területén. Kedves kollégám, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. A Fiskus program, ahogy ezt a bizottság javasolta, egy meglévő VAM 2013 és a Fiskális 2013-as program folytatása. November elején jelentették be a Fiskus program elindítását. A két programot össze fogja vonni az egyszerűsítés nevében. A Customs 2013, a VAM 2013, amely, megszabály, amely szabályozza a VAM ügyi tevékenységeket, ez az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. A fiskális 2013 megkívánja erősíteni a belső piac működését, méghozzá az adózási rendszeren belüli megerősített együttműködéssel, azzal, hogy növeljük a tagállamok közötti együttműködést. Ez egy olyan EU program, amelynek nincsen hatása az adózás politikájára, mert az adózás ugye szintén tagállami hatáskör. Vannak fenntartásaim a két jogalap összevonásával kapcsolatban a két program, nagyon is eltérő és konkrét célokkal rendelkezik, célkétőzésekkel és tartalmakkal, éppen ezért különböző jogi megfogalmazások, jogi rendelkezésekkel vonatkozzanak rájuk. Egy sem a középtáv, egyetlen, egyik középtávú értékelés sem vetítette elő ezen programok összevonását a bizottság indoklása ellenére. A fiskális és a customs jól működött, különálló programként, méghozzá a független tanácsadó cégek értékelési értemében. Miután a bizottság a költségvetési borítékot külön vette a két program esetében, és kifejezte azt, hogy mindkét program identitását megkívánja őrizni, logikusnak tűnik az, hogy legjobban úgy lehet ez garantálni, ha a két programot szétválasztva tartjuk. Miközben támogatom a Fiscalis és a Customs programok munkáját, értékelem tehát, azt szeretném mondani, hogy vagy az Európai Parlament utasítsa el a bizottság javaslatot, vagy hogy a parlament másfajta cselekvési lehetőséget tárjon fel a két program jogalapját illetően. Ez lehetővé tenni, tenni azt, hogy jobban megvizsgáljuk a két javaslatot. Ez az álláspont, ez az álláspontot az ECON és az IMCO bizottság is jóvá hagyta. Április 18-án Strasbourgban a bizottsági elnökök értekezletén az Imkos az Ekon kérésére összeült tehát a bizottsági elnökök csoportja, és ezt is jóvá hagyták. A két illetékes bizottsággal kell ezt a témát még alaposabban megvitatni, de hát a képviselők nem e, igazán őket nem nagyon tudtuk meg, nem lehetett meggyőzni. Az 51-es első szabályzati cikkerre szeretnénk felhívni a figyelmet. A titkárságot a parlamenti szolgálatok tájékoztatták arról, hogy vannak fenntartásaik az a kapcsolatban, hogy a jogalkotás szövegben néhány javaslat elfogadható, amit én megfogalmaztam. A titkárságot kérem majd az egyes, hármas, négyes módosító politikai üzenetet közvetít az illetékes bizottságok felé. Ezeket nem a plenáris ülésen kell elfogadni, hanem majd a mi szakbizottságunk fogadja el majd. Nagy örömmel nézek előbe az árnyat, árnyék eleadókkal történő együttműködés elé. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Stolojan. Köszönöm szépen, Stolojan úr. Thank you, Mr. President. I am... Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a néppárti árnyék jelentéstevő a témában. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a elvégzett munkát, és szeretném elmondani, hogy két felelős bizottsága, illetékes bizottsága van ennek a témájának, az ECON és az IMCO, amelyek az 51-es cikk alapján járnak el. E két szakbizottság elnöke jelen pillanatban levelet készít elő a tanácsnak címezve, amely azt hivatott hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy a fiszkuszt igenis fel kell osztani két külön programra, mint ahogyan az korábban is így volt. Egy a vámügyekkel, a másik pedig a pénzügyekkel foglalkozik. Május 16-án lesz egy elnökök konferenciája, és remélhetőleg ez a konferencia el fogja fogadni az ECON és az IMCO szakbizottságok elnökei által aláírt levelet. Ezt a levelet aztán továbbítják, továbbítja majd az elnökség a tanács felé, ahol megvitatják majd az ügyet. Ami a jelentéstevő által javasolt módosításokat életé, természetesen egyetértünk azzal a módosítással, amely a választásra irányul. Továbbá van egy olyan módosító, amely hangsúlyozza, hogy a pénzügyi boríték, amelyről szó van ebben a jogalkotási javaslatban, tulajdonképpen nem határozható meg egyértelműen, amíg nem születik megállapodás a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretre vonatkozóan. Azt hiszem, ezt is támogatni tudjuk, észszerűnek tartjuk ezt a módosítást is. Köszönöm. Très bien, je vous remercie. Köszönöm szépen, más nem kér szót, ahogy említette jelentéstevőnk, és megerősíte. Gájer úr, elnézést, kedves kolléga! Köszönöm szépen, elnök úr. A szociáldemokraták elnyék jelentéstevője vagyok, és szeretném megkérdezni a frakciától azt, hogy a két program ilyen felosztása az valóban lényeges-e, vagy szükséges-e. Én tudom, hogy a vám és az adók az EU szerződéseken belül másfajta státusszal rendelkeznek, de hogy ez valóban egy erős -e, amellett, hogy ezeket a programokat felosztuk, azt én nem tudom. Másrésztről viszont mindkét területen a pénzügyi érdekek védelméről van szó az Európai Unióban, tehát mindkét esetben bevételi forrásokról van szó a költségvetés számára, amelyek nem lényegtelenek, és a vámokból és az adóból származó bevételek, ahol az EU illetékes lehetne, ezek közvetlen hozzájárulásokat is csökkenthetnék a tagállamokból, ez megfelelne azon kormányok elképzeléseinek, akik amellett érvelnek, hogy csökkenteni kell az ő hozzájárulásukat. Ez nem az én álláspontom, ezt csak szerettem volna elmondani. Csodálkoznék azon, hogyha az Európai Parlament egy olyan álláspontot képviselne ebben, amely kimondaná azt, hogy a leghatékonyabb eszközök a bevételek növelésére az EU költségvetés esetében azok formális okokból kifolyólag két programra lesznek felosztva. Hogy ha a tagállamok szemszögéből nézem ezt, amelyeket én ismerek, lehet, hogy vannak olyan hatóságok, amelyek a vámmal foglalkoznak, és lehet, hogy az adóval is foglalkoznak ezek a hatóságok, és hogyha bizonyos technikai hálózatokat építünk ki, amelyek mind a vámok, mind pedig az adók esetében képesek arra, hogy a tagállamokat jobb helyzetbe hozzák a kötelességük elvégzése kapcsán, illetve az EU pénzügyi érdekeinek megvédése kapcsán, akkor mindenképpen mm, ezt jónak tart. Jó, merci. Köszönöm szépen. E, jelentéstevő úr kíván-e reagálni? Nagyon röviden. Alapvetően nem azt javasoljuk, hogy ketté vegyük a programot, hanem a jelenlegi kereten belül szeretnénk mozogni. Szeretnénk a két külön programot, a status quo-t fenntartani. A bizottság, az illetékes bizottságok is ezt javasolják. És azt gondolom, hogy széleskörű konszenzus övezi, övezi ezt, de talán vannak más vélemények. Nagyon jó. Gondolom, hogy lesznek majd módosítók. Ahogy jelentéstevőnk említette, néhány módosítója a jelentéstevő saját módosításai az és szolgálatok aggodalmait váltották ki, hogy elfogadhatóak -e ezek. Ezek olyan módosítók, amelyek ahhoz a problémához kapcsolódnak. Tehát azt, hogy egy egységes program legyen, vagy kettő, tehát egzisztenciális jellegű probléma, és végül is, ami a mm, nyilvános üléseket illeti, a kérdést majd a az illetékes bizottság módosító fogadják el. A kicsites bizottság szabad olyan javaslat, olyan módosítókat ö, terez be, amik esetleg nem tetszenek az illetékes szolgálatnak. Az illetékes bizottság fog majd arról dönteni, hogy a plenáris ülésen melyik módosítókat lehet majd előterjeszteni. Két különböző illetékes bizottság van, az ECON és az IMCO, ez a két illetékes bizottság a módosítók leadási határideje a mi bizottságunkban május 23, és júni 20-án fogjuk megszavazni a véleménytevezetet. Az illetékes bizottságok júniusban vagy júliusban fogják álláspontjukat véglegesíteni, jelentéseiket megszavazni. Köszönöm szépen, folytathatjuk ezen vélemények megvizsgálását. A tízes napi rendi pont következik. Elnézést a kilences először. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, ez kicsit más téma. Tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Eh, itt a technikai segítségnyújtás, hol van szó a bizottság kezdeményezésére? Kozlowski úr a jelentéstevő. Kedves kollégám, önni a szó. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretném önt arra emlékeztetni, hogy a globalizációs kigazdási alapot azért hozták létre, hogy azokat segítsék, akiket érint a strukturális váltás. 500 millió eurót szánunk erre a költségvetésből, és a 8-as cikk alapján az illetékes rendeletből 0,35%-nál többet nem lehet erre a célra szánni az általános költségvetésből. Ez 1 millió 700 eurót tesz ki. Most a technikai segítségnyújtásra szánt összeg most már elérhető. Az Európai Bizottság április 4-én ebben az évben benyújtotta az indítványt arra, hogy ezt az összeget a technikai segítségnyújtásra fel lehessen szabadítani. Ez 0,25 ez azt jelenti, hogy 630 ezer euró megmaradna a tartalékban arra az esetre, hogyha erre szükség lenne. Az az összeg, amit az Európai Bizottság kért, ezt a következő területekre lenne ráfordítva, a monitorozásra, az internetes oldalak fenntartása, információs anyagok kinyomtatása, illetve éves jelentések kiosztása. Ezen kívül egyfajta tudás alapot szeretnének létrehozni, különböző szakértő találkozókat szeretnék szervezni, a jó gyakorlatok cseréjéről is szó van itt a hálózatépítésről, illetve a külső konzultások érvényvételével is foglalkoznak. Az Európai Bizottság javaslata megfelele a rendeletnek, amely létrehozta ezt az alapot. És ezért különlegesnek tartom azt, hogy bizonyos tagállamok ellenzik azt, hogy fel lehessen szabadítani ezt az összeget. Az, a tanács arról döntött, hogy a válságderogációt blokkolja, amelyel segítettek volna azon munkavállalóknak, akik elvesztették a munkáját, vagy áldozataival váltak az átszervezésnek, és most rossz gazdasági helyzetben vannak. Ez a fajta delegáció mindig is nagyon fontos eleme volt a szociális támogatásnak a válság idején, és ezért a hármas cikkben azt kérem a tanácstól, hogy a lehető hamarabb orvosolja ezt. Végezetül szeretném elmondani azt, hogy a jelenlegi költségvetésben az alap kifizetései, kifizetéseit külön költségvetése sorba sorolták át. Ezt mindig is szeretük volna a parlament részéről. Az alap egy külön eszköz, egy független eszköz, és az elkülönítésnek is függetlennek kell lennie, és nem szabad, hogy más költségvetési sorhoz kötődjön. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen jelentést, Darden úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én árnyék előadóként az SND frakció nevében szólok, és az illetékes munkacsoport, mobilizációs munkacsoport tagjaként szólok három, két-három pontban. Először is, mint önök is tudják, valószínűleg szeretném jelezni, hogy a mobilizációs munkacsoport néhány dolgot munkamódszerén változtatni kíván, és levelét eh, eljutatja a bizottsághoz módosító formájában, tehát több módosítót készítünk. Ezek igazából, ezek a módosítók a munkacsoport levelének eh, elemei tartalmazzák majd. Nos, mik a főbb módosítók, amelyeket elő fogunk terjeszteni ezen levél alapján? Nos, hát sajnáljuk azt, hogy úgy gondolom, hogy a FEM bizottság analíz elemzéséhez kapcsolódóan nem kielégítő munka készült, lesz egy technikai jellegű módosító, meg vagyunk arra győződve, azt hiszem, hogy fel kell gyorsítani a mobilizáció folyamát, és ami a szakértői kontaktcsoportot illeti. Nagyon fontos tehát, hogy a tagállamokban is tájékoztassuk az embereket. Én alapvetően támogatom a jelentést, mert ennek az alapnak a fontosságáról szól. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, most emlékeztetnék arra, hogy ennek a mobilizációnak a technikai segítségnyújtási alkalmazása nem fog nagy, nagyon pozitív fogadtatásra lelni, ugye lesz túlságosan nagy összegnek tartják többen, 2011-hez képest ezt az összeget, és szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ez az év nem eléggé fontos, szerintem ürügy, amelynek célja, a megjegyző célja az, hogy ezt a alapot nehéz helyzetbe hozza. Köszönöm szépen, Aglund, Haglund úr. Chairman, in our group... Elnök úr, a mi frakciónkban többen is vannak, akik nagyon örülnének annak, hogyha lenne elég forrásunk arra, hogy felülvizsgáljuk, monitorozzuk az alapot, hogy megvizsgáljuk, hogy valóban meghozza ezt a hozzáadott értéket, amit elvárunk tőle, és hogy valóban szolgálja-e az eredeti célkitűzést. Az új költségek egy része, amely abból származik, hogy úgymond reklámozni kell az alap új jellegű felhasználását, nem tesz mindenkit boldoggá a frakción belül, hogy finoman fogalmazak, tehát nem mindenki támogatja az ötletet teljes körülön, noha vannak jó eleme is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, amit Dáten úr mondott, a foglalkoztatás, foglalkozásügyi bizottság nem csak egy levelet, hanem módosítókat is fog küldeni. Ha jól értettem, ha jól értem, a május 30-ára várható foglalkoztatásügyi bizottság módosítóitól Hát, hát, na most ugye másnap van a mi ülésünk, olyan módon kell a fordítási munkádokat elvégezni, amikor egy francia mondja egy vallónak, hogy le kell fordítani, ez egy kicsit kényes kérdés, de szerintem Dáden úr megértette. Tehát már azt hiszem, hogy elolvasták a szöveget, tehát le fogják tudni majd minden nyelvre fordítani gyorsan, hát egy napok lesz igazából erre. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ez a napi rendi pont kapcsolódik a, a hármas költségvetési szakaszhoz, amiről minden szavazni fogunk. A módosítók letensi határideje május 16 12 óra, az EMPLE bizottság május 30-án, mi május 31-én szavazunk, és június 12-én, 13-án a plenáris ülésen Strasbourgban. Köszönöm szépen Kozoszki úrnak. Most meg, megadom a szót. A tízes rendi pont jelentést, de ez a fogyasztóvédelmi program a 2014 és 20 között időszakra. José Manuel fernández akadom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindannyian tudjuk azt, hogy az Európai Unióban több millió fogyasztó van, és a fogyasztók kiadásai nagyon fontosak. Az Európai Unió GDP-nek 6%-áról beszélünk. Az európai költségvetés erre vonatkozó programja nagyon csekély, illetve a költségvetésből származó összeg eléggé egy csekély, 20 millió ról van szó. A cél az az, hogy a fogyasztóknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy a jogaikkal élni tudjanak. És ezért úgy gondolom, hogy az információk és a fogyasztók részvétele az nem egy önmagában való cél, hanem ez egy horizontális cél hogy kell, hogy legyen, egy horizontális cél kell, hogy ez legyen a többi négy célkitűzés szempontjából biztonság, oktatás, információ, illetve a jogalkotás felülvizsgálata. Ez a négy cél, és ezért fontos az, hogy információkkal tudjunk szolgálni a fogyasztók számára, de az is fontos, hogy a fogyasztók élni tudjanak a jogaikkal, és hogy kártérítést kaphassanak akkor, hogyha sérülnek a jogaik. Úgy gondolom, hogy ez a tanulmány pozitív, hiszen a fogyasztók jogait erősíteni kell, és egy európai akkreditációs centrumra van szükségünk az online vállalkozások számára. Úgy gondolom, hogy szükségben arra, hogy európai szinten különböző statisztikai indikátorokat alkalmazzunk, hiszen nem lehet az, illetve, eh, illetve arra van szükség, hogy olyan statisztikák legyenek, amelyek megfelelően rám lehet mutatni eh, arra, hogy jól működik-e a piac. És ezért a panaszok eh, számának megmutatása nem elegendően mutatja azt, hogy jól működik-e az egységes piac, további indikátorokra is szükség van. Ezért úgy vélem, hogy ezek a statisztikai indikátorok nem igazán mutatják meg azt, hogy mi a helyzet jelenleg, és ebből kifolyólag konszenzusra van szükség a statisztikai indikátorok esetében. Az is fontos, hogy a fogyasztók meg tudják fogalmazni panaszaikat, panasztal élhessenek, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy fogyasztói szervezethez kell fordulniuk. Mindenképpen támogatnunk kell a fogyasztói szervezeteket is, de az is nagyon fontos, hogy az egyéni panaszok is elég erősen legyenek képviselve. Vannak európai fórumok, amelyeket ki lehet használni arra, hogy panasszal lehessen élni. Egy ilyenfajta online fórumra lenne szükség, amelyel információkat lehetne cserélni a fogyasztókkal. Ez is egyfajta ösztönzés lenne. Ezért úgy gondolom, hogy egy EU-szert elérhető interaktív platform létrehozása mindenképpen hasznos lenne, és ez hasznos lenne ahhoz is, hogy a legjobb gyakorlatot ki lehessen cserélni, és ez is egy jó javaslat. Néhány szót a módosítóimról, habár igazából támogatni tudom a bizottsági javaslatot. Fél, majd mondja a parol. Köszönöm, Kecskolány, Jürgen két just a very short reflection. Egy rövid megjegyzésem lenne. Az árnyék tevünk sajnos nincs ma itt, de egy megjegyzésem lenne a kettes és hármas módosítóval kapcsolatosan. A kettes módosítóban a jelentéstevő anélkül, hogy konkrétumot említene az összegekkel kapcsolatosan, azt mondja mégis, hogy a bizottsági javaslat szerény az általános szinte tekintve, ezáltal jelzi finoman, hogy egy magasabb összegnek örülne. A következő módosítóban azonban azt mondja, hogy az administratív költség magas, és kéri a bizottságot a jelentéstevő, hogy ezt a költséget vizsgálja felül. Lehet, hogy a jelentéstevő végzett egy konkrét elemzést, de ez egyébként egy általános probléma. Egyre nagyobb operatív költségeket követelünk, ugyanakkor azonban azt várjuk, hogy az adminisztratív költségek csökkenjenek. Fennáll azonban az a kockázat, hogy ezáltal elhúzódhatnak a folyamatok, nagyobb kockázatot eredményez mindet, mindez. Előbb-utóbb meg kell védenünk a az adminisztratív költségek vetületét is valahol, hiszen más különben a programok nem tudnak majd működni, működés képtelenné válnak. Kérném tehát a jelentéstevőt, hogy nézzen utána, hogy ez konzisztens-e. Lehet, hogy a fogyasztóvédelmi program esetében ez egy külön, különleges elem, de azt hiszem fennáll a kockázat, hogy inkonzisztensek leszünk, ha így járunk el. a Alelnök azt, hogy nem bír ellenállni a kísértésnek. Ich verstehe das, aber das... Köszönöm szépen. Értem, hogy mit mond, de ez pontosan azzal a tényel függ össze, hogy kis programokról van szó. Nem csak a fogyasztóvédelmi program esetében van ez így, hanem szembesülünk majd ezzel az egészségügyi cselekvési program kapcsán is. Ezek kisebb programok, amelyek ehhez azonban kapcsolódnak administratív költségek a 27 tagállamban, mégpedig a bizottság részéről. Én vagyok aztán az, igazán az utolsó, aki megvédi az administratív költségek területén a bizottságot, de azt gondolom, hogy ha nem bocsátjuk rendelkezésre szükséges forrásokat, akkor a programok nem tudnak majd megvalósulni. És végül aztán majd megkérdezzük a bizottságtól, hogy hát miért nem hajtottátok végre a programot. Ez a gond ezekkel a kis programokkal. Ott ö, még csak nincs meg osztott kezelés sem. Ez azt jelenti, hogy mindent a bizottságnak egyedül kell végrehajtania. Így is akarjuk, ez rendben is van, de hát akkor meg kell adni a megfelelő eszközöket a bizottságnak. Merci. Köszönöm szépen, Juta. Kire kívánna reagálni az előadó úr? Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy itt nincsen koherencia. Én ezt úgy látom. Ha azt mondom, hogy szerény ez a program. Nem azt akartam, hogy több pénzt, nem több pénzt akartam kérni. De ha megnézzük, az 500 millió fogyasztó, ha megnézzük, hogy mekkora súlya van a GDP-hez képest ennek, ha ambíciósos, ambíciózusak akarunk lenni, hogy ezt a piacot valóban éljünk és a piacot a lehetőségekkel, Hát akkor abban biztos vagyok, hogy az a véleményem, hogy ez az összeg nem elegendő. Most, ami a célokat illeti, hát azok elég szerények. De hát eh, talán a szerény szó, ezt talán át lehetne gondolni, vagy ura lehetne gondolni, de hát azon kellene gondolkozni, Hát azt állapítjuk meg, hogy ez az összeg nem, fétet, nem feltétlen elegendő. Ezért használtam a szerény szócskát, ami a közigazgatási adminisztrációs költségeket illeti. Több mint 10%-át teszik ki a teljes programnak. De ezeknél a az adminisztrációs költségeknél nem eh, akartam ezeket csökkenteni, nem azt mondtam, hogy csökkentsük a közigazgatási adminisztrációs eh, kiadásokat, hanem indokolni kellene, hogy miért van ezekre szükség. Tehát az indoklás nagyon fontos. Én nem szeretném csökkenteni a kiadásokat, nem szeretném azt, hogyha csökkentik a, az adminisztrációs kiadásokat, akkor veszélybe kerül az egész program, amikor 197 millió eurónk van. 197 millió euró, hát ebből a 20, valahány milliót le kell venni, ami ugye közigazgatási adminisztrációs kiadásnak tekinthető. Mielőtt létrehozunk egy ilyen ügynökséget, akkor nézzük meg előtte azt, hogy ez az eljárás előnyös-e. Hogy olyan eljárásról van-e szó, ahol egy független költséghatékonysági elemzés azt mutatná meg, hogy ez a legjobb megoldás. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Nos, hát eh, ezzel a programmal kapcsolatban az eszmecsere lehetővé tette, hogy mi az arány a közigazgatás és operatív kiadások között. Ez egy nagyon általános probléma. Ez a probléma több, a többi programban is elő fog kerülni. Ez lesz az egyik nagy témája a költségvetési tárgyalás. A következő több éves pénzügyi keretben ez kiemelt téma lesz. Hát látnunk kell, csökkenteni kell az ötös kategóriabeli kiadásokat, de egy bizonyos minimum alá nem mehetünk már. Nem lehet az operatív előirányzatokat intelligensen kiadni. Ez egy kicsit minden politikára igaz. Tehát van egy olyan kockázat, hogy túlságosan sok általános közgazgatási kiadás lesz, de lehet, hogy nem ez elég ilyen. Azt hiszem, hogy egy angol szociológus, Novkőd Parkinson mondta, az első világháború után megnézte, hogy a Royal Navy-nek milyen módon változott a mm, fizetés. Jelenlegi brit kollégák segítségét kérem, hogy sokkal többet kerestek a tengeri tengerészek, mint a háború idején. Mert hát ugye a veteránokat, a közbeszerzés piacokat kellett kezelni. Ezzel a problémával találkoztunk Franciaországban is pár évvel ezelőtt, a rendőrségnél. Több ember dolgozott a rendőrségnél az irodákban, kitöltve a különböző nyomtatványokat, mint a hány rendőr volt az utcán, aki a közlekedést irányította, az állampolgárok közbiztonságáért volt felelős. Ha összevetjük az oktatási rendszereket országonként, akkor meglepő, meglepve látjuk azt, hogy az adminisztrátorok száma egy és kettő között alakul országonként. Tehát van egy olyan kockázat, hogy túl magasak a költségvetés, a közigazgatási kiadások, de van ellenkező jellegű kockázat. Ha csökkentjük az adminisztratív személyzetet, olyan szinten lecsökkentjük, hogy nem lehet a szakpolitikákat kezelni, igazgatni. Ez egy nagyon kényes pont, közelebbről meg kellene nézni, ahogy ezt teszi a mi tevünk a fogyasztóvédelmi programa kapcsolatban. Ami az ütemezést illeti, a módosítók leadási határideje május 14 déli 12 óra, a jelentés tervezett megszavazása május 31. Ez lesz a mi véleménytervezetünk, a szavazás pedig az IMKO-ban a jelentés júni 20-án fognak szavazni, mm, így szeptember 12-én kerül a plenáris ülés elé. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig megadom a szót Nyenszki asszonynak a 11-es, 12-es ponttal kapcsolatban. Itt is véleményt készítünk az AFET, a Külügyi Bizottság számára. Nyenszki asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék beszélni a közös rendeletről, és szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak, aki segített nekem előkészíteni ezt a véleményt. Ezt a rendetet az oszták létre, hogy eh, a harmadik ország számára tudjunk költségvetési segítséget nyújtani. Egy ilyenfajta keret egy teljesen újfajta koncepciót jelent, és remélhetőleg ezzel átláthatóságot és konzisztenciát eh, lehet vinni a külügyi fellépés eh, kiadásaiban. Ugyanakkor az EU költségvetést a pénzügyi rendeletnek, a költségvetési rendeletnek megfelelően kell elkölteni, és a külső fellépés az egy külön terület, ahol, amely derogációt, kivételt élvez bizonyos szabályok alól. Miért? Azért, mert a külpolitikák teljesen különböznek a belpolitikáktól, más célokat és más célkötéseket szolgálnak teljesen más körülmények között összehasonlítva a regionális alapokkal például. A, olyan, olyan rendelkezések vannak ebben, amelyek hét eszköz esetében adnak előírásokat, az európai szomszédsági politika, a előcsatlakozási eszköz, illetve a partnerségi eszközök tartoznak ide, és van három tematikus eszköz is, például a stabilitási eszköz, az európai demokratikus és emberi jogi eszköz, illetve az európai nukleáris biztonság és együttműködési eszköz. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy bizonyos okból kifolyólag a négyes fejezet bizonyos külső fellépési költségei nem tartozik ebbe a témakörbe, mint például a közös kül- és biztonságpolitikára, a külügyi szolgálatra, a makrofinanszírozási segítségnyújtásra, illetve a humanitárius segítségnyújtásra folytató pénzek. Az Európai Bizottság javaslata egyszerűsíteni és rugalmasabbá szeretné tenni a döntéshozatali folyamatokat, és így gyorsabban lehetne elfogadni a pénzügyi döntések végrehajtását, és gyorsabban lehetne segítséget nyújtani, főként sürgős helyzetekben. Engedjék meg, hogy néhány pontot kiemeljek, amelyek fontosak költségvetési szempontból. Az első pont az az egyszerűsítés. Egy egyetlen végrehajtó rendelkezés jobb átláthatóságot biztosít a küszöbbel kapcsolatban, és szeretném a kollégákat arra kérni, illetve az AFET szabadságot is arra kérni, hogy egy egységes és konzisztens stratégiát kell kidolgozni minden egyes eszköz esetében. Először is a költségvetési folyamatok befolyásolják az EU belső céljainak egyensúlyát, főként azáltal, hogy olyan intézkedéseket helyeznek előtérbe, amelyek az EU 2020-as stratégiájához tartoznak, az emberi jogokhoz, a vállalkozások támogatásához, a környezetvédelemhez. A rendeletnek a célja az az, hogy egyetemleges legyen, de hát akkor miért kellenek olyan cikkek, amelyek különböző eszközökre vonatkoznak? Szeretném felhívni a figyelmüket a 6-os, 9-es, 10-es és 11-es cikkekre, amelyek általános esetekben kivételekkel foglalkoznak, és nem képviselnek hozzáadott értéket, és nem is horizontálisak, vagy egyenlegesek a jelenlegi kerettel kapcsolatban. Felismerem azt, hogy ezen eszközök sajátosságai, korlátozott egyéni szabályokért kiáltanak, de szeretnék arra ösztönözni, hogy ezeket a cikkeket oda helyezzük, ahol azok helyén valóak, a megfelelő rendeletekre, amelyek a megfelelő eszközökhez kapcsolódnak. Így a közös végrehajtási rendeletnek meg kell tartani az irányító szerepét a bizottsági eljárásokban, amelyek egyetemlegesek a külügyi fellépés területén, vagy az általános eljárás területén, amikor az Európai Unió pénzügyi eszközeit használjuk fel. Ezért, hogyha bizonyos rendelkezéseket felosztjuk a két irányító dokumentum között, akkor nem tudunk egyszerűsítést elérni. A második pont, amit szeretnék kiemelni, az az, a következő pont a számok, számaratok kérdése. 2011-es adatokon 111,8 milliárdot kívánunk adni a három ö, tematikus és négy geográfiai eszközre. Ez 17,6%-os növekedést ö, jelent a költségek szempontjából. Szeretném ebben elmondani, ebben a kontextusban elmondani, hogy a külügyi fellépés szempontjából figyelembe veszük ezeket a költségeket, mert ezek jobb alapot adnak az összehasonlításra, főként a több éves kereteken belül. A több éves pénzügyi keret hosszabb horizonttal rendelkezik, mint amennyit általában az általános költségvetési járások során alkalmazzunk. Ezért magunknak ártunk akkor, hogyha jelenlegi árakat alkalmazzuk, és nem veszük figyelembe az inflációt. On figures. Mindezek mellett az ilyenfajta vitákat nem lehet introspektíven tekinteni, hanem meg kell vizsgálnunk a fejlődést makro szinten is. Itt a célkötőzések megváltoztak, több országot kell támogatni, és a kedvezményezeti cikket is, meg kell vizsgálni az akkumulatív növekedést, meg kell vizsgálni azt, hogy történt-e előrelépés a kedvezményezeti szinten, vagy rosszabb lett-e a helyzet, és így tovább. Other relevant metrics. Maybe the commission has such Talán az Európai Bizottságnak van információja, pontos adata erre vonatkozólag, de hivatalosan a mindenképpen szükség van ilyenfajta adatokra. Nagyon fontos, hogy indokolva legyenek ezek az adatok, főként olyan területeken, amikor az Európai Parlament néha túlságosan és hamar konszenzust hoz létre azért, hogy más belső kiadást meg tudjon védeni. A következő pontom az a közös értékelés és jelentés készítés. Szeretnék egy új szöveget benyújtani, és szeretném, hogyha a bizottság egy új dokumentumot nyújtana be, amelyben megfelelő adatok vannak és információk vannak minden alapról, amit ez a, ami, ami ezeket a rendelkezéseket érinti. Heading 4. És amelyek nem csak a négyes fejezetre vonatkoznak. Mindenképpen éves alapon kell lebontani a kedvezményezetteket, az, a rendelkezés felhasználását, a finanszírozásra eszközök felhasználását, a, illetve a partnerek részvételét. Egy ilyenfajta jelentés számos célt so, szolgálhatna, de számunkra ez nagyon fontos lenne az, hogyha láthatnánk azt, hogy ez mennyire átlátható, és megnézhetnénk azt, hogy az európai támogatás hogyan költik el, és ezzel lehetne javítani a felügyelet, tehát európai szinten a koherenciát, az európai pénzügyi eszközök között. Hogy egy példát mondjak, a Nyugat-Balkán országai az előcsatlakozási támogatásból kapnak eszközöket, vagy a makro támogatásból az európai, különböző európai alapokból, és nagyon fontos koncentrálni itt a Duna stratégiát. Képzeljük el, hogy vannak olyan országok, amelyek csak ha kaphatnak különböző forrásból pénzügyi ö, támogatást, és nincs igazából pontos információ erről. A negyedik pont az a sürgősség meghatározása. Ez egy olyan kérdés, amely mindenképpen szeretném felhívni a figyelmüket. többfajta definíciót alkalmaznak a sürgősséggel kapcsolatban, és a szövegben ezt tenni kell annak érdekében, hogy a jogi bizonyosság növekedjen. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az Európai Uniónak mikor kell és mikor tud fellépni egy krízishelyzet esetén. Biztosítani kell azt, hogy csak olyan esetekben, amikor egyetemben lehet meghatározni azt, hogy sürgősség áll fent, akkor lehet gyorsabb, akkor lehessen gyorsan és egyszerűsítve fellépni. És nem utolsó sorban az innovatív pénzügyi eszközökről is szót kell ejteni, a pénzügyi eszközök az Európai Unióban nem akarják helyettesíteni a tagállami eszközöket a magánfinanszírozás vagy másfajta európai fellépés esetén, az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia azt, hogy a e, támogatás megfelelő, és e, szinergiát kell teremtenie költségvetés szempontjából. Az innovatív pénzügyi eszközök megtöbbszörözik az európai költségvetés hatását, úgyhogy megkönnyítik a többi magán, illetve közfinanszírozási projektek végrehajtását európai érdekben, de ezt nem lehet úgy megtenni, hogy ez, séri, ez által sérüljenek az európai alapok jogai. Nagyon fontos az, hogy ez a fajta eljárás ne legyen káros a jó gyakorlatokra, mindig is e, előjogot kell e, kapnia a, pén- a költségvetési rendeletnek. Köszönöm. Merci, madame la rapporteur. Euh, köszönöm szépen jelentésre, asszony. Marian Munoz asszony. Voilà, Muñiz, avec un I. Merci. Muñiz, nem pedig Munoz. Ível tehát, és nem óval. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Nyenszki asszonynak, ezt a jelentést, rendkívül érdekes témáról van szó, és a kolléganő előadásából kiderült, milyen összetett eszközről van szó. Szinte mindennel egyetértek, amit Nienszki asszony elmondott. Lenne azonban néhány kérdésem. Örülnék, ha ezekre választ kapnék. Ezek konkrét pontokra vonatkoznak először is. a civil társadalom struktúrája, a kis és középvállalatok, a különböző civil szervezetek, szakszervezetek ezeket megemlíti a jelentés rövid indoklása, és szerepelnek ezek a bizottsági dokumentumban. És itt arról van szó, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a civil társadalmi szervezetek részvételét megkönnyítsük, Azonban a témát nem fejti ki bővebben a szöveg, felbukkan tehát a rövid indoklásban, azonban az érdemi részben nem. Úgy gondolom, ezt az érdemi szövegtestben is meg kell említeni. Bele kell -e venni a szövegbe azt, hogy a civil társadalmi szervezeteket is be kell vonni a források felhasználásába. Néhány eszköz esetében ez így is van, ilyen például a szomszédsági eszköz, illetve az előcsatlakozási támogatási eszköz. Itt van továbbá az emberjogi eszköz is, azt hiszem, ennek vonatkozásában is szólni kellene erről, ha már a közös tényezőkről, illetve elemekről van szó másodszor. Ön megpróbált egy egyensúlyt teremteni annak érdekében, hogy a kül- és belpolitikai célkitűzéseket közelítse egymáshoz, és ezáltal növelje a koherenciát az Európai Unió politikáinak területén. Ezért szót ejt az Európa 2020 stratégiáról, a demokráciáról, a jogállamiságról, az emberi jogokról, a vállalkozó kedvről és a szerzőjogok védelméről. Mindezen elemeknek van egy külső és egy belső vetületük is, azt hiszem azonban, hogy meg kell említeni a szegénység elleni küzdelmet is, hiszen az Európa 2020 stratégia erre is kiterjed, és néhány olyan eszköz is kiterjed rá, amelyekkel foglalatoskodik a szóban forgó jelentés, ami a demokrácia és emberi jogok területén alkalmazható eszközt illeti, a szöveg kimondja, hogy adott esetben EU-s forrásokkal is finanszírozható ez, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek emberjogi megbízottjára. Azt hiszem, ellenőrizni kellene azt, hogy az Európai Unió ezen forrásait az ENSZ emberjogi főképviselettel tekintetében hogyan költjük, illetve költik el. És végezetül nem csak a módosítóiban szólt erről, hanem most az előadása során is említette, hogy vannak konkrét rendelkezések a különböző eszközök vonatkozásában. A 6-os, a 9-es, a 10-es és a 11-es cikkek vonatkoznak erre. Érdekelne, hogy ezek a konkrét rendelkezések a támogathatóság kritériumára vonatkoznak az eszközök esetében, tehát a pályázatok, kérelmek, pályázati kiírásokra gondolok. Továbbá különböző szervezetek finanszírozása különböző eszközök révén is ide tartozik. Különböző eszközökről van ugye szó, ezért fontos, hogy külön, külön, külön rendelkezések vonatkozzanak ezen eszközökre, hiszen mások a körülmények, az előfeltételek és mások a szervezetek is. Éppen ezért teljesen világos, hogy a különböző eszközök modalitása eltér egymástól, ami például a szervezetek által benyújtott pályázati lehetőségeket is, konkrét pályázatokat is illeti. Ennyit szerettem volna mondani, úgy gondolom egy átfogó jelentésről van szó, mi a szocialisták részéről nyújtunk majd még bemódosítókat. Köszönöm. Thank you. Brandner asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen Nejszki asszonynak is ezt a kitűnő javaslatot. Szeretném kiemelni azt, hogy hogyan lehetne a monitorozási jelentést javítani. Erre valóban szükség van. Épp az AFED-ben voltam, ahol volt egy meghallgatásunk, és eléggé furcsán tartom azt, hogy a projekteket elvégzők maguk értékelik azt. Tehát, hogyha valaki egy projektet végrehajt, és neki kell azt utána értékelni, hát nem tudom, hogy így tényleg a lehető legjobb eredményt lehet -e elérni. Ez nagyon fontos, és a koordináció, konzisztencia és koherencia szempontjából nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy nehogy újabb átfedéseket hozzunk létre a pénzügyi területen az eszközök között, mert ha jól értelmeztem, az eszközöknek a hatáját megpróbálják kiterjeszteni, és hogy ezeket összevonjuk, akkor azt láthatjuk, hogy átfedés van, és ezért jó az, hogyha erősítjük a konzisztencia, illetve a koherencia szerepét. Említették azt is, hogy meg kell határozni azt, hogy mit jelent sürgősséget, és óvatos lennék itt, mert különbözőek a válságok. Vannak olyanok, amiket nem lehet előre látni, például a természeti katasztrófák, ezeket nem lehet előre látni, és itt is gyorsan kell fellépni, és ebből a szempontból meg kell vizsgálni azt is, hogy mi történik a humanitárius segítségtársal, függetlennek kell, rugalmasnak kell lenni. És vannak a politikai válságok is, például háború, vagy polgárháború van, ott azt lehet mondani, például most van egy sürgősségi csomag Szíria számára, ott már több mint egy évet tart a polgárháború, tehát ez is állandóan változik, Általában úgy látom, hogy az Európai Bizottság, illetve a külügyi szolgálat túlságosan is koncentrál arra, hogy túlságosan későn lép fel már akkor, amikor a krízis már szinte polgárháborúvá alakult át. Tehát lehet, hogy kicsit hamarabb kellene közben lépni, amikor már különböző figyelmeztető jelzések vannak, és láthatjuk, hogy valami nem igazán jól halad, akkor kellene lépni, és az EU-nak akkor kellene fellépni, mert sokkal olcsóbb lenne így ez. És már akkor fel kell lépni, amikor az emberek élete veszélybe kerül. Tehát mindenképpen konfliktus megelőzésre van szükség, ez nincsen pénz, ez sem lehet beprogramozni. Mindenképpen jó a koherens megközelítés itt, de óva intenék attól, hogy túlságosan szigorú szabályokat hozunk létre a krízissel kapcsolatban. Lehetnek politikai válságok, és gyakran emberek halnak meg, és akkor lépünk fel. De mindenképpen gratulálok a jelentéséhez. Merci. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Valóban, Jenszki, az, hogy elnézést. Helga Tröppel. Köszönöm szépen, Ellen. Egyetlen dolgot szerettem volna hozzáfűzni ahhoz, amit Nyenszki asszony mondott. Ez már szerepel a programban tulajdonképpen. Ez az oktatás fenntarthatóságának kérdése. A költségvetés 2%-át az Erasmus for All, az Erasmus mindenkinek programra szánjuk, attól függetlenül, hogy ez a cím marad-e, avagy sem, úgy gondolom, ez valóban segíti a fiatalokat, jobb oktatási lehetőséget biztosít számukra különböző területeken. Ez valóban befektetés a jövőbe, és világosra kell tennünk, le kell szögeznünk, hogy az előcsatlakozási eszköznek ez egy nagyon fontos részét képezi. Örülnék, hogyha ezen a területen többet tehetnénk. Teljesen világos az Európai Unióban és a tagjelölt államokban is, hogy sok a probléma ezen a területen, ezért jobb oktatásra van szükség. Nagyon jó, hogy ez szerepel a programban, de sohasem lehetünk elégedettek a helyzettel, mindig lehet ezen javítani. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Amit Branner asszony mondott, ehhez csatlakoznék. Vannak előre nem látható válságok általában de vannak olyanok, amiket előre lehet látni. Jenszki asszonynak nagy külpolitikai tapasztalata van, egy nagyon nehéz időszakban volt ez ugye a Balkán és az egész régió számára. A jugoszláv tragédia előre látható volt. Néhány szereplő be is jelentette. Vannak köztünk horvát megfigyelők, szlovén képviselőtársaink, nem, reméljük nem sokára lesznek majd más volt Jugoszlávia beli képviselők. Szudán. Szudán esete. Tudjuk, tudták, hogy 2011. július 9-től súlyos polgárháború veszélye fenyegeti Szudánt. Ez volt az a dátum egy nemzetközi megállapodásban, amelyben népszavazást írtak ki, de tudták, hogy a népszavazás kivált majd egy olyan folyamatot, amely ugye Észak és Dél-Szudán sorsát megpécseteli. Ashton asszony figyelmét többször felhívták korábban, több a korábban. A KOBÜ, a mi bizottságunk is felhívta a figyelmet erre a kockázatra. A szudánira mármint. Ez olyas valami, ami nincs mentségünk van elég teljesen váratlan esemény és válság, az arab tavasz ilyen volt, senki nem tudta előre látni az arab tavaszt, azonban néha már előre tudjuk, hogy súlyos válság leselkedik rá. Van, ami a diplomát, diplomátoktól függ, van, ami az afettől, van, ami a kobuttól függ időben kell mobilizálni az eszközöket, hogy lerendelkezés álljon a pénz adott helyzetben. Nagyon fontos az át vétel, tehát a transferek esetében nagyon fontos, hogy ne legyenek már bürokratikus akadályok. Ahogy Brandner asszony említette, nagyon fontos emberéleteket, emberéleteket megvédeni, megóvni, kríziseket elhárítani. Nyenszki asszony kívánna -e reagálni, és esetleg második jelentését egy szusz alatt bemutatná? Sorry, maybe just a few comments on... Elnézést, csak néhány megjegyzés sem lenne azzal kapcsolatosan, amit a kollégák elmondtak. Először is, ami a civil társadalmat illeti illetve annak szerepét. Nagyon örülnék az erre vonatkozó javaslatoknak, ami a polgári jogokat és a szegénységeket illeti. Megpróbálom rövidre fogni a mondanomat. Ez egyfajta mainstreaming, de talán az AFET bizottság kellene, hogy foglalkozzon ezzel, nem a Költségvetési Szakbizottság. Természetesen az Európa 2020 stratégiában is benne foglaltatik mindez, de talán itt a költségvetési vetületekre kellene fektetnünk a hangsúlyt, ezzel tehát inkább az AFED-ban kellene talán foglalkozni. Ami a 6, 7, 8, 9-es cikkeket illeti, ellenzem, hogy az általános szabályozásban az bekerüljön, de külön-külön az eszközökre vonatkozóan ezt megtehetjük, de nem az átfogó szabályozásban van ezek helye. Ami a monitorozást illeti. Éppen ezért javasoltam, hogy legyen egy félidős felülvizsgálat, amelyben belefoglaltatik majd a finanszírozás kérdése is az összes eszköz vonatkozásában. Azt hiszem, ez meg tudná oldani a problémát, ami a sürgősség kérdését illeti. Egyetértek abban, hogy óvatosnak kell lennünk. De azt hiszem, hogy a dokumentumokban szereplő különféle definíciók zavart okoznak, azzal kapcsolatosan, hogy hol kell konkrét költségvetési eljárásokat alkalmazni. Éppen ezért gondoltam, hogy talán hasznos lenne az én javaslatomnak megfelelően eljárni, és végezetül Erasmus mindenki számára, Erasmus for all. Azt hiszem, ez egy IPA eszköz, előcsatlakozási támogatási eszközként tekinthető. A program végrehajthatóságával, megvalósíthatóságával kapcsolatosan volt egy megjegyzésem, nem annyira a százalékos arányra vonatkozóan. Igen. Többé-kevésbé ennyit szerettem volna mondani a hozzászólások kapcsán, illetve a javaslatok kapcsán, amelyeket a kollégák vetettek fel. Végezetül ha nincs több kérdés ezzel kapcsolatosan, akkor rátérnék a következő jelentésre. Ez pedig az előcsatlakozási támogatási eszközről, az ipáról ról szóló dokumentum. Ez a szabályozás a, tehát az előcsatlakozási támogatási eszközről szó, A bővítési politika fő finanszírozási pillére az IPA. Azt láthattuk, hogy 7,3%-os növekedés történt az IPA tekintetében a legutóbbi pénzügyi, többéves pénzügyi kerethez képest. Ennek a célja, hogy a csatlakozási kritériumok megvalósuljanak az érintett országokban, miközben támogatjuk a társadalmi-gazdasági fejlődést a kedvezményezett országokban. Úgy gondolom, Úgy gondolom, hogy más módozatokat is meg kell vizsgálnunk, mindenképpen a jelenlegitől eltérően. Szeretném a bizottságot arra ösztönözni, hogy minden kedvezményezett számára egy növekedést tegyen lehetővé, miközben azonban figyelemmel kísérje következőket. A kedvezményezett országok GDP növekedése 2000, a 2007-2013-as időszakban Horvátország kivételével 10 és 30 százalék között mozog az időszak végén, míg az egyfőre jutó támogatás egy megbízható indikátor, illetve mutatószám lehet, emellett azonban a mutatószámokra is támaszkodnunk kell, amelyek a támogatást a hozzáadott érték megvalósulásában mérik. Ebben az összefüggésben a kedvezményezettek érvényre juttatják azokat a fontos gazdasági, társadalmi célkitűzéseket, amelyek a jólétet, jólét motorjaként működnek, azonban talán az egyfőre jutó számadatoktól elmozdulhatnánk a ezért azt javasolnám, hogy numerikus értelemben a támogatás nem lehet több a reális GDP növekedésnél az adott időszakban. Nyolcra csökken a támogatott országok száma Horvátország csatlakozásával, és ez a tényállás adott esetben megváltoztathatja a támogatás eloszlását a kedvezményezett országok között, valamint változtathat a támogatáshoz való hozzáférésen és az egyes országok számára. Hogyha a Horvátországot kivesszük a számításunkból, akkor arra jutunk, hogy a támogatás tekintetében reál növekedés több mint 20%-os, továbbá ha megvalósítjuk a javasolt változtatásokat, akkor az összes kedvezményezett támogatásokat kaphatsz, kaphat a társadalmi-gazdasági fejlődés vonatkozásában, olyan országok is támogatást kaphatnak, amelyek korábban nem rendelkeztek tagjelölti státusszal. Szeretném kiemelni, hogy ez az elmozdulás nagyobb versenyt teremtene az említett politika területen a kedvezményezett országok között, továbbá a kedvezményezettek közül egy-néhány esetében megváltozhat a hozzáférés mértéke. Továbbá, a, a, miután javultak az administratív képességek és igazgatási képességek egyes országokban, kedvezményezett országokban, az abszorpció javulhat egyes országokban, ezáltal javulhat az igény újabb támogatások iránt. Örülnék annak, hogyha a bizottság jellemzésben is tükröződne ez a fajta logika, és rendelkezésre állnának a megfelelő adatok, amikor a csatlakozási tárgyalások megindulnak. Továbbá a kedvezményezettek a változások ellenére is továbbra is egyenlő módon férnek hozzá a intézmények kiépítésére vonatkozó támogatásokhoz. A javaslatban a következőkre összpontosítottam, illetve így foglalhat össze az álláspontom. A legtöbb módosítás vagy változás rugalmasabbá, hatékonyabbá teszi az előcsatlakozási támogatási eszközt. A jogalkotási javaslatban azonban vannak olyan elemek, amelyek aggályra adhatnak okot. Az egyik a a teljesítményre vonatkozó tartalék. Egyetlen egy jogalkotási szöveg sem vezeti be konkrétan ezt az ötletet. Én javaslatot tettem a, egy szövegre, amely bevezetne egy ilyen lehetőséget. Mindazonáltal az Európai Parlamentnek fontos szerep kell, hogy jusson, ami a kedvezményezett országokban történő előrelépés ösztönzését illeti. Világos, specifikus mutatószámokra, indikátorokra van szükség, ugyanakkor azonban elismerem azt is, hogy nem olyan könnyű mérni a sikert. A második pont a mainstreaming. Az európai belső politikák célkitűzéseinek mainstreamingjét össze kell kapcsolni a bővítési politikával annak érdekében, hogy a költségvetési támogatás hosszú távú, hosszú távú célokat tudjon elérni. Az Európa 2020 stratégiával is összhangba kell hozni továbbá azokat a mainstreaminget és a célkitűzéseket, Fontos ezen a téren is a környezetvédelem, az emberi jogok és egyéb fontos célok és pillérek előmozdítása. A kritériumok tekintetében fontos, hogy világos, átlátható, konkrét indikátorokat használjunk, illetve mutatószámokat használjunk. Ami a mutatószámokat illeti, szeretném javasolni, hogy a pénzügyi stabilitás, a jó kormányzás és egyéb tényezők is fontos szerepet kapjanak. A negyedik pont a konzisztencia. Biztosítanunk kell, hogy nagyobb legyen az összhang, a konzisztencia, és jobban kihasználjuk a szinergiákat az operatív oldalon, a hozzáférhető belső és külső támogatás tekintetében, ami az IPA kedvezményezetteket illeti. Vannak ugyan olyan előnyök, amelyeket az innovatív pénzügyi eszközök tesznek lehetővé. A tagállamok a nemzetközi pénzügyi szervezetek részvételével, és így tovább el kell ismernünk azt is, hogy mindig be kell tartani a legjobb gyakorlatokat és az érvényben lévő szabályokat és rendelkezéseket. A nyugat-balkáni beruházási keret egy nagyon sikeres kezdeményezés volt arra vonatkozóan, hogy a prioritást élvező területeken előrelépés történjen. Úgy gondolom, fontos, hogy a segítséget nyújtó szervezetek és országok összehangolják a támogatásukat, úgy, ahogyan ez a nyugat-balkáni támogatási keretben is történt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Joran Fem két szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a bizottságnak, mert azt gondoljuk, hogy az IPA 2 programon dolgozó javaslatok jó irányban haladnak a bizottság és a jelentéstevő asszony részéről. Azonban néhány pontot ki kellene fejtenünk, és azt gondolom, hogy módosítókat fogunk majd előterjeszteni. Vannak friss benyomásaink a törökországi delegációs utazásunkról Jean-Luc Dannal. Nagyon sok érdekes információra tettünk szert, és kapcsolatokra is, és azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket be kellene építeni ebbe a dokumentumba. Egyetértünk az, hogy az új IPA programnak rugalmasabbnak kell lennie, öt különböző részből áll, amelyek merevek. Azt hiszem, hogy olyan megoldást kell találni, ami rugalmasabb, hatékonyabb, de amikor hatékonyságról beszélünk, nem csak a kedvezményezetek számára van ez az Európai Unió hatékonyságát is meg kell vizsgálni. Ez az egyik probléma, amelyet szembe kell néznünk. Az egyszerűsítés, mint minden európai programnál az egyszerűsítés nagy követelmény, fontos követelmény, például a helyi regionális önkormányzatok, a civil társadalom finanszírozása, amelyeknek nincs megfelelő szaktudásuk, szakérmétemük, amelyekkel a kormányok rendelkeznek, amikor az alkalmazásra van szó. Néhány konkrét dolog. A donorok koordinációja. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos a koordináció az IPA intézmény között, néha a tagállamok közvetlenül finanszíroznak, de vannak másfajta donorok, a világban például. Meg kell találni az útját, módját annak, hogy elkerüljük a hiányosságokat, az átfedéseket. Mind a kettő van ma. Rés, vagy hiányosság is átfedés is. A jelentéstevő megfogalmazásán túlmennénk és bevezetnénk újabb módosítókat ezzel kapcsolatban. Például nagyon fontos a tanarok közötti párbeszéd, koordinációs struktúrák létrehozása, mert különben annak a beszélnek vagyunk kitéve, hogy nem leszünk elég hatékonyak. Kettes pont. A civil társadalom és a szociális partnerek támogatása. Ez olyas valami, amelyel rendszeresen szembesülünk, amikor a Nyugat-Balkánon járunk, vagy Törökországban, vagy a többi kedvezményezett országban. Nagyon fontos, hogy javítsuk a kapacitásokat helyi és regionális szinten, a szociális partnerek számára, a munkaerőpiacon, a civil társadalom számára. Többekkel találkozunk Törökországban, és ez az egyik nagy különbség Törökország és a Nyugat-Balkán országai között, Nincs igazi struktúra, nincs igazi stratégia, amelynek célja a civil társadalom javítása. Itt van még mit tenni. Sajnálatos módon a civil társadalom finanszírozása, hát de a kis morzsákat összezethetik, amikor mindent kifizettek, akkor a kis morzsák jutnak a civil társadalomnak. Na most hát, ami fenntartható finanszírozást illeti a civil társadalom számára, a szociális partnerek szem, ez nagyon fontos. Tudom, hogy vannak olyan szervezetek, egy bizonyos százalék szóba került, az IPA finanszírozás bizonyos százalékát a civil társadalomra kellene fordítani, hogy ez helyese vagy nem ez a megközelítés, azt majd végig kell gondolni. Az ipa ezt a részét meg kellene őriznünk. Harmadik, pénzügyi eszközök. Ez nagyon fontos, mert nem lehet. Az Európai Unió nem tud mindent finanszírozni. Ugyanabban a programban az infrastruktúrára figyelünk, nehéz, nagy volumenű beruházásokra van, puhább beruházás, a civil társadalom építésére. Mindkettőt kellene. Ha mindkettőt meg kell valósítanunk, akkor újabb pénzügyi eszközökre van szükség. Meg kell néznünk ezt majd. Szerintem ebben egyetértünk alapvetően. Négyes pont. Egy szociális elemet be kellene építeni az iparrendeletbe, ez nagyon fontos lenne amikor az EU 2020-as stratégiáról beszélünk, ne felejtjük, hogy az EU 2020 nem csak a fizikai befektetésekről, növekedés, a munkahelyteremtésről szól, van szociális komponens, a szociális befogadás. Megnézzük majd, a, ha megnézzük a kedvezményezett országokat, Törökország egy példa, a Nyugat-Balkán, a fő probléma nem a növekedés, a növekedés szintje a második legjobb Kína után a világon. A gond a nagy egyenlőtlenség. Tehát az ország egy része nő, a másik nem. Fejlődik, a másik nem. Tehát egy szociális elemet be kell építeni, egy olyan elemet, amely a hátrányos helyzetű régiókkal foglalkozik. Ötös pont. Költségvetési támogatás. Most egy olyanról van szó, hogy kedvesebb adminisztrációt szeretnénk. Nem gond számunkra, már készült egy jelentés erről a bizottságunkban, de abban az esetben persze tisztában kell lenni azzal, hogy ezt kísérnie kell erősebb antikorrupciós intézkedéseknek, világos benchmarkokat kell meghatározni. Hatos pont. Nenszki asszony említett több technikai, politikai, gazdasági feltételt, a kondicionalitás, teljesítményorientáltság, egyfőre jutó finanszírozás. Hadd említsem, hogy ez az egyik dolog, amelyel szembenézünk Törökországban, diszkriminálnak minket, mert egyfőre kevesebbet kapunk, mint a többi ipás ország, mondják nekünk. Törökország tízszer akkora, mint a többi. Tehát költségvetése elképzelhetetlen hatása lenne annak, hogyha Törökországban ugyanakkora lenne az egyfőre jutott támogatás, mint más országokban. Ahogy Dézgi asszony említett, talán valami más kritériumot is ki kell dolgoznunk. De van néhány dolog, amely nehéz és ellentmondásos. Ugyanez a problémánk a saját kohéziós alapoknál. Például a teljesítménytartalom, makrofinanciális Mm, kondicionalitás. Ez ellentmondásos a saját, saját programjainkban is. Nézzük meg, nem vagyok abban biztos, hogy egyetértünk-e azzal a makrogazdasági kondicionalitással, amelyet Nénzki asszony javasol. Végül. Több éve dolgoztunk egy kísérleti projekten, amely a kulturális örökség újjáépítését finanszíroznák konfliktus sújtotta területeken, és ez nagyon fontos. Ezek a projektek nagyon sikeresek voltak. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedések nagyon sikeresek voltak, most megfelelő hivatkozás kell megfogalmazni a kultúrás örökség finanszírozására, kivetképpen a konfliktus a területeken, mert nagyon-nagyon nagy jelentőségű a megbékélés számára ha be tudja bizonyítani, hogy lehetőség van ar- arra, hogy ugyanabból az alapból újjáépítenek Boszniában egy templomot és egy dzsámit, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy konkrét megszövegezést találjunk. Köszönöm szépen, elnök úr! igyekszünk több módosítót beterjeszteni. Szerintem a legtöbb nem ellenmondásos, van még az, ami a makrogazdasági kondicionális illeti. Merci, mon cher collègue, cette intervention. Köszönöm szépen, ez egy nagyon életemi hozzászólás volt. Pukovács úr. Profit pour euh, vous souhaiter... Először is üdvözölni szeretném az első ülésen, amelyen részt vesz kollégánk, horvát megfigyelő. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni a horvát tapasztalat alapján, amit az IPA-val kapcsolatban szereztünk, és ezzel kötődök már az egyszerűsítés kérdéséhez is, a határokon átnyúló együttműködéshez, illetve az Erasmus for All programhoz is. Az egyszerűsítés tényleg egy jó ötlet, Számos okból kifolyólag, nem csak a civil szervezetek szempontjából, hanem nagyon sok önkormányzat szempontjából is jó ez, akik sok esetben eléggé kétségbetű helyzetben vannak. Akik nem képesek részt venni, akik nem képesek jelentkezni sem, és ez az a probléma, amit láthatunk Horvátországban, Boszniában, Koszovóban, Szerbiában, Montenegróban és Macedón és Montenegróban is. Hogyan lehet itt egyszerűsíteni és ezt megváltoztatni? Úgy, hogy megfelelő feltereket hozzunk létre. Azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak, ők is fel tudják használni az IPA által nyújtott lehetőségeket. Ez az első pont. A második pedig a határokon átnyúló együttműködés, amely kötődik igazából az első pontomhoz. Ez egy olyan dolog, ami fontos a nemzetek közötti megbékélés szempontjából és akik a 90-es években háborúban álltak egymással, illetve a 2000-es évek elején is. Mivel Ezek a területek alulfejlettek, ezért ez egy plusz ok arra, hogy erősítsük, ösztönözzük a határokon átnyúló projekteket is. A Nyugat-Balkán egész területén, de főként a volt jugoszláv területen. Az oktatás területe is fontos. politikus lettem volna, az Zágráb Egyetemen tanítottam, és amit láthattam, az az volt, hogy az oktatás fenntarthatósága az elemi iskolától egészen az egyetemig, az romlik évről évre. És természetesen a oktatás minősége és hozzáférhetősége is veszélyben forog. Ezért üdvözlöm a 2%-os javaslatot, hogy ennyit különítsünk el az Erasmus for All számára. Ezt át kell tekinteni majd, hogyha lehetséges, hogy ezt növelni lehessen majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most pedig a jelentéstevő asszony esetleg kíván válaszolni? Igen, rövid leszek. Szeretném megköszönni Hörennak, amiért eh, hozzájárult a vitához. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, sikerült már megállapodásra jutnunk az említett területeken. Van egy véleményünk a bővítésről szóló saját kezdeményezésű jelentése kapcsolatosan is, úgyhogy nagyon köszönöm a javaslatokat. Fogunk erről majd szavazni, mindent figyelembe fogunk majd venni, amit javasolt. És szeretném megköszönni a horvát kolléga hozzászólását. A legtöbb dolgot, amelyet említett, az én saját tapasztalatom is tükrözi. Nagyon fontosnak tartom én is az egyszerűsítést, a határokon átnyúló együttműködést, a határokon átnyúló projekteket. Ez utóbbiak nagyon fontosak a demokratizálódási folyamat fenntarthatósága szempontjából, és a Nyugat-Balkánon az Európa barát álláspont megközelítés kialakulása szempontjából. Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólását, elnök. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak, ami a két szóban forgó jelentést illeti, ugyanaz az időkeret, a módosítók benyújtásának határideje május 22-e. Néhány frakció már aktív volt és előkészített módosításokat. Nyemszki asszony jelentéseiről június 21-én, 22-én szavazunk, tekintettel arra, hogy az AFET szakbizottságban, az illetékes szakbizottságban júliusban döntenek a témáról illetve témákról. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg a nyári szünet után szünet születik majd meg a döntés a plenáris ülésen. Köszönöm szépen! Nagyon szépen betartottuk az időt. Most pedig a szavazás következik, és utána fog, foglalkozom majd Gressle asszony Srivelini úr jelentéseivel, mégpedig a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság jelenlétében az elnök úr már itt van, és kérem, hogy jöjjön a pódiumra, és üljön le mellettem. Ezzel tehát rátérünk a 14-es pontra. Két az Évrebizottság által megfogalmazott 2012-es átcsoportos, átcsoportosítási kérelemről van szó. Francesca Balcáni, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A hármas számú javaslat előirányozza azt, hogy egy millió 100 ezer eurót a globalizációs kigazdási alapból kivegyünk annak érdekében, hogy technikai segítséget nyújtsunk az államoknak az alap alkalmazásához. A felső határ felett vagyunk, 0,35%-kal, és ezért javaslom azt, hogy ezt az átcsoportosítást támogassuk. Az ötös átcsoportosítás, egy tartalékról van szó, a 2012 esetében komitológia, itt szakértő csoportokról van szó, ezeket az összegeket tartalékba helyeztük, és a bizottságot arra kértük, hogy ezeket a szakértői csoportokat a komitológiai eljárás során több információval lássák el, tehát több információt kértünk erről, több magyarázatot kértünk erről, és utána tudnánk ezt a tartalékot felszabadítani, ezért azt kérem, hogy az ötös ellen szavazzunk. Köszönöm szépen, nézzük a hármast. Álvaro úr két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értettem jól, hogy mire gondolt Bálzáni kolléganő. Talán konkrét, konkretizálhatná, ami a transfert életé, mi ezt elutasítanánk, hiszen az alapvető jelentést nem fogadtuk még el, hogy ez ugyanaz, amit a kolléganő mondott, akkor elnézést, amiért feleslegesen szólaltam fel. Ja, de... Nem, kettő átcsoportosítás van, kettő különböző átcsoportosításra van szó. Bácány asszony, legyen kedves megismételni, úgy tűnik nem értette meg Álvaro úr. Allora, sono due, due listoni di stanzi... Kettő átcsoportosításra van szó, a hármasról és az ötösről. Én azt javaslom, hogy a hármast szavazzuk meg, itt egy olyan átcsoportásra van szó, amely a globalizációs alapot illeti. Ez egy kis összeg, amit arra lehetne felhasználni, hogy technikai segítségnyújtást lehessen adni a tagállamoknak az érintett alap alkalmazásához. Szerintem ezt megszavazhatjuk. Az ötös átcsoportosítás esetében az a helyzet, hogy a, egy tartalékról van szó a komitológia esetében, illetve a szakértőcsoportok esetében ezt az összeget tartalékba helyeztük, és a bizottságnak azt mondtuk, hogyha az Európai Bizottság nekünk, az Európai Parlamentnek megfelelő információval szolgált volna a szakértői csoportokkal kapcsolatban, akkor visszavettük volna a fenntartásunkat, ez nem történt meg, ezért az ötös esetében további információkat várunk az a bizottság részéről. Ah, vous avez compris. Navarro úr, megéltette, még elnök úr. Akkor mégiscsak jól éltettem. Ez annyiban megnyugtató, mert akkor meg tudom erősíteni azt, hogy legalábbis a hármasnál ellene szavaznánk, bár ugyan van jelentés, de nem szavaztuk meg a bizottságban. Tehát az, hogy most megszavazott jelentés nélkül átcsoportosítást megszavazni, hát ezt most rábízom a jelentéstevő. Azt mondom, szerintem hibás lenne megszavazni. Elnök, valóban kés nehézséggel nézünk szembe. El lehetett volna, el kellett volna kerülnünk. El kellett volna az átcsoportosítást kellett volna elfogadni a jogalapot. A jogalap az ugye kozosz kérdésben szerepel, nem tudjuk ma elfogadni, tehát nem tudjuk megszavazni az átcsoportosítást. De, ha úgy tetszik, a határidő a gyakorlatilag csütörtökön jár le az a határidő, amikor azt mondjuk, hogy a hallgatás beleegyezés. Ez egy elvi döntés. A Költségvetési Bizottság ki akarja fejezni, ha ez van, ha a többség a bizottságban így gondolkozik, akkor természetesen így van, ha elfogadjuk ezt az átcsoportosítást, úgy tűnik, hogy alap az elvet illetően a technikai segítségnyújtásról szóló program esetében az előbb volt a vitán Kozlowski úrral, elég nagy konszenzus uralkodott, tehát akkor szavazzuk meg, vagy hagyjuk a határidőt lejárni, ez azt jelenti legalábbis, hogy nem vagyunk ellene. Ez azt jelenti, a hallgatás azt jelenti majd, hogy mi pozitívan értékeljük ezt a dolgot. Nyilvánvalóan nem lehet a kifizetéseket megvalósítani, csak a jogalapot, jogalapra szóló döntés követően. Na. Hát ebben áll a probléma. A mi jelentéstevőnk támogatja azt, hogy pozitívan szavazzunk erről az átcsoportosításról, annak ellenére, hogy nem helyes ez az ütemezés, nem megfelelő, ennek mi vagyunk a felelősei. Hát remélem, hogy a jövőben nem lesz majd ilyen helyzet, nem valami kellemes helyzetben vagyunk. Jó, e, ki támogatja a hármas átcsoportosítást? Köszönöm. Ki van ellene? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, heten vannak ellenére. Tartózkodás. A hármas csop átcsoportosítást megszavaztuk. Jó. Ami az ötös átcsoportosítást illeti, tehát az, hogy feloldjuk a tartalékot, a jelentéstevő asszony ellene van. Ki van mellette? Nem sokan. Ki van ellene? Mindenki. Egyhangulag elutasítottuk ezt az átcsoportosítást. Tehát a tartalékba helyezzük. A jelentéstevő az, hogy úgy gondolja, hogy még nincs elegendő információnk a bizottság részéről. Megnyugtató információnk. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak. A többi intézmény részéről nincs átcsoportosítási kérelem, rátérhetünk Monika Holmájer asszony jelentésére. Monika, épületpolitika, döntés kíván-e nekünk javasolni? Liebe Herr Vorsitzender! Tisztelt elnök úr! Igen, szeretnék egy javaslatot tenni, mégpedig az Európai Történelem Házával kapcsolatban. Az Európai Történelem háza mondjuk úgy, hogy eléggé érdekes történetre tekint vissza, nagyon sok vitát váltott ez ki, és ebből azokból kifolyólag, elnök úr, azután, hogy megkaptuk az Európai Parlament dokumentumait, ezek nagyon jók, nagyon érdekesek, de itt becslésekről van csak szó, hogy úgy mondjam. A költségek mértékét nem tudtuk meg, a kiírások sem születtek meg, és vannak még olyan kérdések, amiket egy állásolás keretén belül szeretnénk elfogadni a májusi ülésen. Azt kérem, hogy fogadjuk el azt ma, hogy majd leadunk egy állásrólást. egyeztetni fogok majd a többi jelentéskészítővel, és akkor ugyanezt a készítést éri, érzik, mint én ezzel kapcsolatban. Ezért van szükség erre az állásolásra, mert a projekt esetében szeretnénk egy jó nyomonkövetést biztosítani, és ezért azt javaslom, hogy döntsünk arról, hogy egy állásrólást fogunk majd megfogalmazni, és ne csütörtökön kerüljen erre sor, mert azért szeretnék még a jelentéskészítő társaimmal is találkozni, hogy jól meg tudjunk mindent beszélni. Májusra szeretne, május után, májusban a következő ülésre szeretnénk ezt majd előkészíteni. Très bien. Nagyszerű. Tehát azt mondja, hogy készítsünk véleménytervezetet. Nem ezen a héten készül el ez a véleménytervezet, hanem jövő hét, a következő alkalommal. Ketten kétek szót. George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom Mónika javaslatát, hogy egy véleménytervezetet készítsünk erről a projektről. A KAD épületet meglátogatva Luxemburgban, hát elkezdtünk aggódni, ami a projekteket életi, a parlament hatóságai nem tudom mennyire tudnak időben garantálni megfelelő költségvetést az árhoz képest. Nagyon sok kérdés merült fel, amely az egy, egy kis fejtörést okoz a szakbizottság számára, a mi bizottságunk számára. Hát tendereztetni akarják ezeket. Azt hiszem, hogy jó lenne. Hát nem nekünk kell az épület projektet kezelni, de a költségvetési elemeket nekünk kell felülvizsgálni. Kinek amikor szükösek a pénzforrások, akkor azért mindenről tájékoztatni kell minket. Remélhetőleg hatékonyan tudják ezt a kérdést kezelni, hogy ne lehessünk ratikisok kritikusok céltáblái. Persze itt a teremben néhányan kritizálnak majd minket biztosan. Én támogatom a javaslatot, és remélem, hogy a szakbizottság elfogadja ezt a véleménytervezetről szóló javaslatot. Nagyon be kell vonni a mi szakbizottságunkat az épületpolitika költségvetési vonatkozásainak meghatározásába. Merci, mon cher collègue. Madame Berzo Bohata. Berzo Bohata asszony. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se jako stínová. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok az árnyék jelentés tevője az infrakciómnak. Az Európai Történelem házával kapcsolatosan szeretnék szólni. Úgy gondolom, a költségvetési megszorítások idejét éljük a tagállamokban, éppen ezért minden egyes eurót meg kell fordítanunk kétszer is. Nagyon örülök, hogy a véleményemet kérték. Egyetértek az Európai Történelem házának ötletével, de szerintem ez nem csak egy olyan hely lesz, amely az európai történelemről tájékoztatja a polgárokat, hanem a kutatás helye is lesz, amely különböző kutatási programokat egyesít. Több kérdés is felmerül azonban ennek kapcsán. Először is az épület átalakítása. Úgy gondolom, erre szükség van, különös tekintettel az azbestre. Ugyanakkor több új emeletre is szükség van, 2012 márciusára, májusára elérhetőek kell, hogy legyenek a tanulmányok, hiszen csak ezek alapján tudjuk eldönteni, hogy a jelenlegi épület átalakítása elegendő lesz-e, vagy ki kell azt bővíteni, új emeletekre lesz-e szükség. Továbbá az Európai Uniónak a finanszírozásban együtt kell működnie más intézményekkel is. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság tette már vállalást e tekintetben. Szeretnék utalni ehelyütt a 2012-es általános költségvetésről szóló jelentésünkre, ahol az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy hozzájárul majd pénzügyi tekintetben ehhez a projekthez, és hozzájárul majd a működtetéséhez is az Európai Történelmházának. Úgy gondolom, ez egy komplex kérdés, és azt hiszem a szakbizottságnak egy írásos vélemény kellene megfogalmazni, amelyre szavaznunk is kell. Hártung úr. Örülök Holmeijer asszony eh, jelentésének. Tudom támogatni ezt a véleményt. Nem tudom, hogy igazából van-e értem annak, hogy egy európai történelem házát építsünk. Ma, merci. Madame Olmeyer. Köszönöm, Holmeyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a kolléganő kérdését illeti, egy választ tudok adni rá, az Európai Bizottság már kialakított egy álláspontot, ami a személyzeti költségekben való részvételt illeti, ahogyan azt az Európai Parlament kérte. Bárózó bizottsági elnök pozitívan reagált a megkeresésre, és készen áll arra, hogy biztosítsa a bizottság részvételét. Ez a mi részünkről egy követelés volt, hiszen az Európai Történelmháza nem csak a parlament ügye, hanem tulajdonképpen az Európai Unió létrejöttét foglalja magába, azzal foglalkozik, valamint a világháború utáni időszakkal, és ez természetesen az Európai Bizottságot is magában foglalja, annak történetét, nem csak az Európai Parlament történetét. Ilyen értelemben az Európai Bizottság már pozitívan nyilatkozott meg ezzel kapcsolatosan. És másodszor örülök annak egyébként, hogy Hártung úr úgy gondolja, hogy egy állásfoglalást, illetve vélemény kellene készítenünk együtt, de tartok attól, hogy azért eltér majd a véleményünk, ami a ház létrejöttét illeti. Őszintén bevallom, hogy jelentéstevőként, miután a kollégákkal hosszas vitákat folytattam, az Európai Történelem háza mellett tettük le a voksot. Nekem az a fontos, azt tartom igazán lényegesnek, hogy észszerűen járjunk el, a projektet megfelelő módon bonyolítsuk le, és az elkövetkezendő időszakban még sok-sok kérdést kell tisztáznunk, a véleményben ezeket szeretnénk kiemelni annak érdekében, hogy a projekt megvalósítását részleteiben nyomon követhessük, hiszen úgy gondolom, hogy a Költségvetési Szakbizottság, ami az Európai Parlament épületpolitikáját illeti, nagyon fontos a jó tájékozottság és a pontos információk rendelkezésre állása. Különösen, hogyha egy olyan projektről és épületről van szó, amely korábban nagyon vitatott volt, és még mindig vitatott ma is. Ezért, elnök úr, nagyon örülnék annak, hogyha mi véleményt fogalmazhatnánk meg ezzel kapcsolatosan. Très bien. So... Nagyon jó, köszönöm szépen. Azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy ezzel a két fontos témával kapcsolatban véleménytervezetet készítünk elegendő időt kell szánni rá, nem lehet sem ma este, hanem csütört, sem csütörtökön ezt megvalósítani. A következő ülésen május végén, három hét múlva lesz majd. Köszönöm szépen, most pedig minden szavazás lezárult, az utolsó napi rendi pont. Elnézést, elnézést, Mónika. Elnézést, elnök úr, de van még egy dolog a napi rendünkön, ez pedig a Science Montreuil épület. Ahogy tudják, az Eastman épület nagyon rossz állapotban van, és függetlenül az Európai Petrolem házától minden kollega, aki ezzel foglalkozik, annak az épületből el kellett mennie, mert tehát ráférne már a felújítás erre az épületre, és elég sok kérdést is felvet e, a különböző helységeknek a, az állapot, ahol dolgoznak a munkatársak. Ebben az épületben ez idáig az ombudsman, a számvőszék munkatársai, illetve az adatvédelmi biztosnak a munkatársai dolgoztak ott. Hat, a Montaé 60-ban van, 63-ban van ez. A 63-as számú épületnek a bérlete 2012-ben lejár. Most nézzük, megnézzük azt a lehetőséget, és meg lehet -e hosszabbítani rövid távon ezt a bérleti szerződést négyzetméterenként 191 euróba kerül a bérleti díjat. A számvevőszéki munkatársak, illetve az adatvédelmi biztos esetében még nem viseltek a teljes költségeket, csak az energiaköltségeket, például a fűtés díját fizették, tehát nem százszázalékosan költségvetés semleges ez ezért az Európai Parlament nagyon félhetetlen fogalmazott, a jövőben úgy kellene történnie, hogy az ombudsman, illetve a supervisor és a számövőszék is fogják azokat a költségeket viselni, amiket ők okoztak. Tehát ebben az esetben ez a szürke zóna is megszűnik, ami jelenleg még fennáll az Istman épület esetében. A, hely, a jelenlegi helyzet tehát nem igazán fenntartható. A 5789 négyzetméterről van szó az Iszben épületben, és a Montaében 7560 négyzetméterről van szó, és a Sziasz Montai épület költségei 1 millió 166 ezerre tehető, ez indexált is, és ez az egyes partnerek esetében is mindenképpen az egyes partnernek ezeket a költségeket viselnie kell. Tehát nem lehet az, hogy csak az Európai Parlament fizesse a költségeket. Az egyetlen költség, amit mindenképpen viselnünk kell, az a biztonsági költség. Mert hogyha ezekben az épületekben dolgoznak a munkatársak, én most szeretnék az egyes számokról lemondani, nem szeretném ezeket felolvasni, mert mindenki ezt el tudja olvasni az interneten, a dokumentumokban. Összességében számunkra, hogyha jól látom, két millió 190 ezer eurót fog ez jelenteni nekünk, és 21-es haszonélvezeti szerződést fogunk kötni, és óvatosan mondom, hogy a szakértői vélemények nem igazán átláthatóak, az Európai Parlament adminisztrációjának mondom ezt, a szakértői vélemények nem igazán átláthatóak azért, mert a szakértői véleményből nagyon nehezen lehet visszakövetkeztetni azt, hogy milyen éves költségeink lesznek. Nagyon komplikált módon után számoltunk, és a költségek a véleményünk szerint ezek rendben lesznek, és ezek szabályszerűek is, de most nem fogom elmondani, hogy milyen fajta komplikált számolások voltak. Nagyon sok munkatárs foglalkozott ezzel, és azután, hogy megvitattuk ezt, abból indulhatunk hogy végül is ez egy józan megoldás lenne a jövőben. Tehát több lesz a terület, 5300 méter a föld alatti terület 1500 négyzetméter lesz. Az épületnek a tulajdonosa a Ferimo, a 60-as évben épült ez az, ez az épület, mindenképpen, most mind, teljesen renoválták ezt az épületet, és negatív volt a szennyezésre vonatkozó teszt, vesztett viszont találtak, és 2010-ben, 11-ben ezt eltávolították a renováció során. Az Európai Parlament fogja a biztonság költségeit viselni, illetve az azbestosmentes tanúsítvány is megvan. Itt nem szeretnék semmilyen fajta állásfoglalást, semmilyen fajta véleménytervezetet, de mindenképpen szükség van arra az észben épületből az ombudsman eh, és a többiek is eh, elmenjenek. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Aki ezzel a témával kapcsolatban a Science Monthoi épülete kapcsolatban azt mondja, hogy ne készítsünk véleménytervezetet. George Lyon. Egyetértek Mónikával ebben is, azonban van egy kérdés, amit szeretnék feltenni a parlamenti hatóságoknak, szolgálatoknak. Ami a Sanz épületet illeti, a számbevőszék és az ombudsman, és azok, akik beköltöznek, kifizetik azt a teret, a mennyi teret nem fognak használni. Tehát az Európai Parlamentnek mennyit kell fizetnie a fel nem használt területét? Jó lenne megtudni, hogy milyen nettó költsége lesz a parlamentnek. Ugye az intézményeknek kell fizetni a költségeket. Ugye arról van akik, tehát a beköltöző hatóságok fizetik a felhasznált területet. Mi van a fel nem használt területek? Köszönöm szépen. Kíván-e valaki erre a kérdésre válaszolni? Tud-e valaki válaszolni. Mindenkire tud válaszolni jelentéstevő asszony. Szóval A biztonság kedvéért elhoztam az áttekintést, és az Európai Parlament 22,87%-os részesedést vállalt. A számokat most nem szeretném külön-külön ismertetni. 1,166 1 millió 166 ezres költségeink vannak, ami az operatív költségeket illeti 80 ezer 841 euró lesz a költség, összességén 34 ezer euró fölött lesz az összeg. A számbevőszék 36 res költséget vállalt körülbelül, az ombudsmanra pedig 34.100 euró hárul, így oszthatók fel a költségek különböző intézmények tekintetében. A főközgatóság képviselteti magát. Valaki van-e abban a helyzetben, hogy Lyon alelnök úr kérdésére válaszoljon, kiegészítve Holmeyer asszonyt? Köszönöm szépen, elnök úr! A számok, amelyeket bemutatott a jelentéstevő, az, hogy ezek persze korrektek, a 22 százalék a parlament használja a területek fölöttek 22 százaléket, ez 350 ezer eurónak felelne meg. 35-40 munkatársunk lesz, ezeket a területeket mi fogjuk használni, hiszen nincs elég irodánk Brüsszelben, Örülünk annak, hogy még 35-40 munkatársatot el tudunk helyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, akkor jelentéstevőnk azt mondja, hogy erről a Science Monta épület, Montua épületről ne adjunk véleményt. Ne készítsünk. Köszönöm szépen. Jó. Május 31-én megnézünk egy írásbeli véleménytervezetet, méghozzá az Eastman épületről szólót, csak azt. Köszönöm szépen. Most azt javaslom, hogy kettő percre függesszük fel a munkát. Toirer, Kokobó bizottsági elnök ide érkezik hozzám. Rivelini úgy csatlakozik-e hozzánk, kérdezem.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 Voilà, mes chers collègues, je remercie... Kedves kollégák, köszönöm szépen Tajler elnök úrnak, hogy csatlakozik hozzánk. A Kobu bizottság ülése, a Koko Bú bizottság képviselői számára is nyitott. Most a jelentéstevőkkel, Tajrer úrral, jó magam, mi abban állapodtunk meg, hogy egy ilyen eszmecserét tartunk közösen, méghozzá az a kapcsolatban, hogy mi a helyzet a több találkozó volt. Tehát megnézzük, hogy milyen helyzet a pénzügyi szabályokkal. Lesznek is még találkozások, találkozók? Jó lenne tudni, hogy hol is tartunk, hol is vagyunk, mi a helyzet. Az a fontos, hogy jól tájékozott legyen minden szakbizottságunk. Itt a lehetőség arra, hogy feltegyék kérdéseiket, megfogalmazzák megjegyzéseiket. Igen, Néha szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilván feltűnik mindenkinek, hogy az elnök urak nem akarnak. Ivanova asszony lesz az elnök, majd holnap ennek örülök. A nők ugye ismeretesen a költségvetési témáknál van egyfajta, egyfajta megközelítésük. Szerintem holnap nagy örömünkre szolgál, hogy elnök asszony lesz van nagy dologra fognak elmaradni, tisztelt elnök urak, ugye, mert kihúzták magukat ez alól a holnapi feladat alól. 14 nyitott kérdésünk van, különböző súlyozások kérdések ezek, különböző volumenűek. Van egy egész bekezdés, ahol bózasztóan nem értünk egyet, például a megosztott, 56-os cikkal megosztott forráskezelés, vagy de vannak olyan bekezdés, hogy csak egy fél mondat van, hogy mit kell mondani a tanácsnak, át vagy bét. Nekünk, a parlamentnek nagyon fontos az, hogy jól előre tudtunk haladni, jó a munka, klíma, a légkör, és gondoltam, hogy itt az idő arra, holnap már barátságtalanok leszünk, nem fogunk egymás karjaiba omolni, hiszen a mentesítésről lesz szó. A legújabb szerződésben a parlamentnek újabb hatáskörei vannak. Itt lenne az idő arra, hogy a mentesítési eljárásnál a mentesítés eljárás hogy szerepeljen a költségvetési rendeletben, itt azért van miről beszélni. A tanács nem nagyon mozdult el, eddig a szerződésben az szerepel, hogy a bizottságnak adunk mentesítést, a többi intézménynél, az ügynökségeknél csak egy kiegészítő munkát kell végeznünk, de ezt a tanács nem fogadja el. Ha ezt nem fogadja el, az azt jelenti, hogy ha nem fogadja a tanács a bizottságon kívüli intézményekre vonatkozó jogosultságainkat, akkor minden a bizottság alá fog kerülni, hát lelkük rajta, így gondolják. Na most, ami a belső auditorok jelentéshez való hozzáférést illeti, van egy módosítunk, amely azt mondja, aki bizonyos feltételek mellett bizalmas módon kezelve hozzáférhetünk ezekhez a jelentésekhez, a tanács ezt nem ismeri el, bár a bizottsággal megállapodtunk egy eljárásban, emlékeztetnék arra, hogy van egy ügy az Európai Bíróság előtt, ahol állampolgárok harcolták ki a jogot a, hogy hozzáférjenek dokumentumokhoz, hát ha te egyszerű állampolgárnak van hozzáférhetősége joga, joga, hát akkor nekünk, parlamentnek is ezt ki kellene harcolni. Vannak olyan kollégák ebben a házban, akik ezt azóta fogják választani, és akkor nem lesz megszorítás. A módosítóinkban, bizonyos megszorításokban állapotunk meg, ezek ugye fel fognak majd eh, oldódni. Az EU bizottság eh, jobban jár a mi módosítóinkkal, mint a bírósági ügyekkel, tehát eh, a tanács a bölcsesség terén még, hát nem valami kifejlett. Barátságtalanul fognak zajlani a további tárgyalások, ami a Költségvetési Bizottság hatáskörét illeti, mi a helyzet az év végén a költségvetési maradványokkal? Vannak olyan módosítók, amelyek arról szólnak, hogy ezeket a költségvetési maradványokat szeretnénk átvinni a következő költségvetési évre. Hát ott aztán majd veszekedni fogunk egymással. A következő az Európai Fejlesztési Alap költségvetésbe emelése, itt is vannak módosítók, majd folytatjuk. Ötödik téma, amely nagyon fontos kell legyen ebben a bizottságban, mi történik a szükség költségvetésekkel, amikor nem tudunk megállapodni a költségvetési eljárásban kompromisszumos javaslatként szerepel egy javaslat a bizottság részéről csak négy hónapon keresztül, négy költségvetési hónapot lehet pót vagy szükségköltségvetési alapnak venni. Szeretnénk visszahozni a tanácsot a tárgyalóasztalhoz. Más, hát tehát nagyon sok Európa ellenes kormányjal kell számolnunk. Lehet, hogy lesz olyan eh, Európa ellenes kormány, amely azt mondja, hogy nem akarunk európai költségvetést. Ugye ez a legrosszabb esetek kívánunk felkészülni, és szerintem ez nagyon is észszerű, helyes dolog. Mármint, hogy felkészülünk erre. Itt olyan dolgok vannak, amelyek eh, Nos, hát az EU bizottság a mi oldalunkon van, majd meglátjuk, mi lesz ebből. 18 cikk. Nagyon szép. Arról van szó, mi történik a bírságokkal, ködbérekkel. Olyan kifizetésekkel, amelyeket önként eh, fizetnek ki. A dohányipari cégek fizettek, mert nekünk nem volt elég forrásunk. Azt akartuk, hogy ez a pénz folyjon be az EU költségvetésbe, de hát ezt a tanács szintén nem fogadta el. Nem gyere be a tanácsnak. A hetedik pont, ez kellemes, ilyen átcsoportosításokról szól, arról, hogy hogyan kezdjük ezt a kérdést. Vannak módosítóink, amelyek csökkentik a az átcsoportosításokkal kapcsolatos tereket. Az EU bizottság azt mondja, nagyon sok Ugye hát vannak bizonyos ülésrendi problémák, bizonyos átcsoportosítások nem lehetségesek, mert nem ülésezik a szabizottság nyáron például. A legutóbbi két költségvetésben ide-oda tologattuk a pénzeket, ahogy akartuk, ami ahhoz szükségünk volt rá. Azt mondja a tanács, és mi is nem akarunk ilyen pénztologatást. Azt javasoltuk, hogy hozzunk egy 13. hónapot, januárban tudjuk megvalósítani ezeket az átcsoportosításokat, tartsuk meg a költségvetési hatáskört. Szerintem a bizottság kérdése jogos. Holnap a tanácsnak szólni kell majd erről. Arról van szó, hogy 13. hónap igen vagy nem. Ha nem akarják a 13. hónapot, akkor mit akartok? 30-as cikk, legkedvesebb cikkelyem. Arra van szó, kinek lehet aláírni a költségvetést, ha mindenek vége van. A szerződésben az szerepel, a parlament elnöke írja alá, most, miután a órákon keresztül meghallgattam a tanács jogi szolgálatának magyarázatait, nem lehet a költségvetési rendelettel változtatni ezen, mégis a tanács is javasol egy ilyen módosítást, mármint a költségvetési rendelet módosítását. A tanács azt javasolja, hogy valakinek meg kell csinálni. Nem szerepel, hogy kiírja alá. Valakinek alá kell írnia. Van egy bírósági ügy, szerep a bíróság előtt van egy ügy, nagyon nehézkes, két dolgot kell mondjak. Furcsa reflexeket vált ki belőle, belőle mindig nevetnem kell. Holnap is napi kerül lesz. Holnap napi kerül lesz. 131-esnél komolyra fordul a dolog, pénzügyi eszközökről van szó, és arról, a pénzügyi eszközök újrahasznosíthatóak-e? Mert különben nincs értem egy pénzügyi eszköznek, ha nem lehet. A tanácsnak nyilatkoznia kell, egy nagyon szép szöveget dolgoztunk ki, a bizottságnak köszönet jár, nagyon jó ez a szöveg, arra figyeltünk, hogy a Költségvetés Bizottság, a szakbizottságok valóban beleszólásra rendelkezzenek az a kapcsolatban, hogy mennyi pénzt lehet felhasználni. Minden évben a költségvetésben dönthetünk erről. Vannak olyan pénzügyi eszközök, amelyek jól működnek, van, amelyek nem. Minden esetre van lehetőségünk, hogy ha szeretnénk a saját költségvetési címsorainkban láthatóvá tenni ezeket az eszközöket. A pénzügyi eszközöknél nagyon fontos az átláthatóság, beleszólási lehetőség, minden költségvetési hatóság részéről. Ezek jó intézkedések, és a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban pozitív véleményünk alakulhatott ki. Jó megoldásokat dolgoztunk ki. Nyitott kérdés még. A 178-as igazi nagy kőfejtő, a trust funds a külügyi területen. Itt a tanács szeretne korlátozó intézkedéseket bevezetni. Nem láttam még olyan jogi szöveget, ami úgy kezdődik, hogy megvan tiltva, hogy. A tanács úgy kezdi ebben a cikkeben, hogy megvan tiltva, nem szabad ezt meg ezt csinálni. Ennyire nem vagyok azért a bizottsággal szemben ö, kiszolgáltatott. A bizottság nem csak humanitárius ö, trust fundokat csinálhat, hanem például a klímaváltozással kapcsolatos alapokat is létrehozhat. A tanács egy szöveget készített, amelyben azt szerepel, végrehajtó hatalma tanácsnak van, punktum. Hát a parlamenti képviselő nem igazán szeret ilyet látni. Azt hiszem, itt még egy kicsit dolgozni kell. 95-ös az épület. A kérdés az, hogy csak az épületek miatt adósodhat el a parlament. Le, ha lehetőségünk volna, arra, ha lehetőség volna másként épületeket beszerezni, akkor az nagyon jó lenne. A tanács alapvetően kidolgozott egy álláspontot, talán holnap át kell gondolnia ezt. Sokkal több átláthatóságot kívántunk elérni, hála az épület referens kollégánknak köszönhetően. Most van még egy pár nyitott kérdés a küszöbértékeknél, mikortól. Ez a cikk még, ez a cikke még kidolgozás alatt van a nagy pontok elkészültek. Nem holnapra, de 156-os a megosztott forráskezelés, ez is egy nagy építési terület. A nehézségek, hogyha mindenki észszerű megoldást akar találni, ezek az akadályok nem elháríthatatlanok, de a megosztott forrás menedzsmentnél nagyon fontos, hogy Tudjuk, hogy a bizottságnak milyen kontroll kötelezettségei vannak, a parlamentnek milyen monitoring lehetőségei vannak. A megosztott menedzsete, hát látjuk ugye a Spanyolországot, látjuk mindannyian, mennyire fontos ez a felelősség. Jobban, tehát sokat több mindent látunk, mint szeretnénk. A 170 A-nál támogatásokról van szó, arról, hogy mi lesz az áfával. Azt szeretnénk, hogy az áfa ne legyen támogatható az áfa nem tartozik ezen támogatható összegek hatája alá. Az áfa kérdést olyan szinten tudtuk leszűkíteni, hogy ez csak a közvetlen, nem pedig a megosztott menedzsetre vonatkozik, csak a kutatásra vonatkozik. Mégis reménykedem abban, hogy átugor az utolsó akadályt és a tanács. Hatalmas előrelépés lenne a keresztfinanszírozás, a nem fogadható el, hogy a tagállamokba visszakerül az áfa a delegált jogi aktusok, ez is nyitott, ezt majd a végére megtartjuk, beszéltnek, amely egy közös megállapodást illeti, ez bizonyos problémákat nem old meg. Azt, hogy mi van akkor, hogyha nem tudok megállapodni delegált aktusokban. A költségvetési rendeletnek viszont delegált aktusra van szüksége. Mindig a legrosszabb esetre készülünk fel, de itt még azért sok bölcsességre volna szükség minden részvevő részéről, hogy életmentő lehetőség. A politikában azt tapasztaltam, a jó, jó együttélés nem kell szabályozni, hanem azt, amikor nem tudunk együtt élni. Ez a common understanding nem szabályozza a legrosszabb helyzetet, esetet. Javaslatokat terjesztettünk elő, mindenki ellene van, de hát nem baj. Néha tovább tart az, amíg az ember néhány dologban meg tud állapodni, vagy be tud látni. Hát ez a helyzet, lehetne rosszabb is, elmondhatom őszintén. További tervek holnap, június 1-én lesz egy trialógus, és esetleg júni 12-én Strasbourgban is ülésezünk. Tegnap az Olaf trilógussal végeztem, és látom a fényt az alagút végén, közel van az alagút vége, szép fény a lábokat is látok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon jó, köszönöm szépen jelentéstevő asszony. Tiszta szívből megtapsolták önt. A 14 pontot nagyon szépen felírtam, ha jól értettem, a legtöbb pont esetében van egy közös front a bizottság és a parlament között, a tanács okozza a legnagyobb gondot. Tehát ez világos, igen. Brandner asszony két szót. Ja, herzlichen Dank, nur ganz kurz. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, és össze szeretnék köszönetet mondani ezért a tárgyalási művészetért, illetve Gressler asszony stratégiájáért. Úgy gondolom, hogy a megosztott irányítás eh, kezelésre kell mindenképpen a prioritást helyezni. A Trust Fund-dal kapcsolatban ma már beszéltünk erről. Elég szub, eh, eléggé furcsa az, hogy rengeteg trust fundot támogatunk a külügyi szolgálat kapcsán, viszont nem tudjuk, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Tehát nem nincs átláthatóság. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy akkor létrehozzuk a saját a saját vagyánkezelő alapjainkat végre létrehozzuk. Az ECOFIN egész abszurd helyzetbe került, és úgy gondolom, hogy most már nekünk kell döntenünk, hogy ha ezt szeretnénk, akkor fel kell hagynunk azzal, hogy kritizáljuk azt, amit az Európai Bizottság tesz a pénzekkel, mert nincs értelme annak, hogy más tagállamokkal együtt ilyenfajta alapokat létrehozni a sürgősség esetekre, például az ENSZ-nél is vannak különböző malária alapok, ezeket is kritizáljuk állandóan, de az Európai Bizottságnak létre kell hozni egy saját eszközt, és a tagállam ezt kell utasítani. Néha meglep az, hogy a tagállamokról a külügyi szakemberek állandóan panaszkodnak, aztán mégis másképp járnak el. Eléggé nehéz a különböző soros elnökségekkel is bánni, állandóan panaszkodnak, mindig azt mondják, hogy beszéljünk a pénzügyi szakértőinkkel, de hát rendben, ez az egyik pont. Még Franenszki az Nenszki asszony jelentése alapján is már beszéltem a válság vagy a sürgősség definíciójáról. A parlamentben volt egy javaslat a, a költségvetési rendeletben, hogy legyen itt egy pontosabb definíció, ha jól tudom, van egy delegált aktus ezzel kapcsolatban, és ez eh, azt a veszélyt eh, rejti magában, hogy nem tudunk egységesen beszélni a pénzügyi eszközökről. Lehet, hogy inkább egy lehetőséget kellene biztosítani, úgy, ahogy Nenszki asszony is mondta, és egy, egy általános megközelítés itt. Tudom, hogy holnap fognak erről tárgyalni, de lehet, hogy még előzetesen lehetne erről beszélni. Jó, merci. Köszönöm szépen. Tajrer elnök úr kíván-e hozzászólni? Köszönöm szépen, Lamas úr kolléga. Először is nagyon szépen köszönöm Ingeborg Grászlanak, aki a Költségvetési Szakbizottság nevében átvette a témát. Rivellini kolléga azt hiszem jelenleg nagyon leterhelt. Szeretném kiemelni, ami elhangzott a megosztott menedzsmenttel, igazgatással kapcsolatosan. Azt hiszem, ez döntő jelentőségű elem lesz, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan forrásokat, amelyekre nekünk nincs hozzáférésünk, azokat ellenőrizetlenül kiadják, elköltsék, különös tekintettel a hibaranyra is. Ez egy fontos téma volt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban. Ahogy Inge Gresslet ismerem, biztosan tudatosan járt el ebben a kérdésben. Sajnálom, hogy szerdán nem tudok ott lenni. Július Június 1-ét azonban bejelöltem a naptáramban, azt hiszem parlamentként nekünk határozottan kell fellépnünk, és egységesen, hiszen nagyon fontos érdekekről van szó, amelyekért közösen fel kell lépnünk. Remélhetőleg a plenáris ülés is szem előtt tartja ezt abban az esetben, hogyha a tanács adott esetben még, mégis ellenállna a mi sármos magatartásunknak a trialógus során. Van-e nem képviselő, aki szót kér ebben a témában? Nem német ajkó. Nagyon nagyra tisztelem, értékelem a német kollégákat mondanak, ha nincsen, akkor megtenek én egy megjegyzést, vagy kérdést. A megjegyzés a következő. Nagyon körültekintően felítem a 14 pontot, amely nyitott még. Közülük néhány, legalábbis kettő, amelyet felírtam. Két pont olyan téma, amely a költségvetési rendeletből származik, és amely azt hiszem, hogy a következő pénzügyi tervről szólok tárgyalásokon is előkerül. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés, a költségvetési relikviák kérdése. Minden évben nagyon vonakodva szavazzuk meg az utolsó pótköltségvetés az előző évre vonatkozóan, amely többnyire arról szól, hogy diadalittasan a 27 tagállam költvetési pénzügyi miniszterének elküldjük az üzenetet, amely arról szól, hogy mennyire jól kezeltük, vagy középszerűen kezeltük a pénzeket, vagy spóroltunk. Ez egy nagy probléma, kiváltképpen a jelenlegi válság sújtotta időszakban, amikor nem nagyon van új politikákra felhasználható pénz. Ugyanúgy beszélt arról, az Európai fejlesztés alapot be kell építeni a költségvetésbe. Ez is egy nagyon fontos politikai probléma. Na, oda fogunk figyelni persze erre. A <clears throat> többéves pénzügyi um, keret tárgyalása és során az Európai Bizottság kevésbé határozottan, mint mi, beépítettük az Európai Unió közös költségvetésébe ezt az alapot, azt is javasoltuk, hogy létrehozunk úgynevezett csatolt költségvetéseket. A több éves költségvetési tervből kilépve vannak olyan programok, az ITER például, vagy a GMS e program. Nagyon fontos tehát, hogy rendszeresen eszmét cseréljünk, hogy tudjuk, hogy milyen álláspontot képviselünk a párhuzamos tegyelásoknál. Ezt a megjegyzést akartam tenni. A kérdésem, mint talán nem csodálkoznak, a következő ülés holnap, június 1, lesz majd egy teológus, lesz másik teológus az olaf kapcsolatban. <clears throat> milyen perspektívák vannak? A megállapodást illetően milyen határidőkről lehet beszámolni? Föl kellett tenni a kérdést, hogy az első olvasatig végigmegyünk, a normál eljárás követve, vagy pragmatikusabb eljárást követve nem tudom, mikor tudunk megállapodásra jutni. Merci beaucoup. Je, je vais répondre aussi à Francisca. C'est, c'est... Szépen Franciskának is válaszolok. Az volt az a pont, hogy meg kell határozni a válság fogamát. Nagyon nehéz. Majd elmesélem neked egy másik alkalom a Franciska. Nem volt elég dolog az asztalon. Nem tudtunk világosan fogalmazni. Nem tudtuk mindenki számára világosá tenni, hogy hogy kell fellépni, hogy kell végrehajtani ezt a szöveget. A költségvetési rendelet végrehajtandó rendelet. A bizottság munkatársának 40%-a foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ha ez van, akkor ezt kell csinálni. Miután nem volt világos, homályos volt ez a dolog, nehéz volt valamit csinálni. Én mindent megteszek, mindent tőlem telet, hogy, hogy legyen megállapodás. Sok időt szententünk ennek mindenkinek, köszönet jár a titkárságnak, mindenki nagyon sokat tett, a bizottságnak is köszönet jár, a hivatalomnak, a munkatársaimnak, mindenki nagyon sok erőfeszítést tett a megállapodás érdekében. Szerintem meg valósítható a megállapodás. Aztán arra kell, utána azon kell gondolkozni, hogy megtesszük-e vagy nem. Elég anyagunk van az asztalon. Van néhány alapvető probléma. Mit csinálunk a több éves pénzügyi tervről szóló módosítókról, ha a tanács nem akar? Odatom Reimernek, aztán jó szerencsét kívánok neki. Sok szerencsét, de súlyos probléma van a költségvetésben. Meg kell oldani. Az a benyomásom, hogy az állam és kormányfők nem tudnak a saját minisztériumunkkal beszélgetni. Az én tagállam például. Merkel asszony elmegy a csúcs találkozóra, azt mondják, hogy most minden európai költségvetést föl kell használni erre, arra, amarra, a növekedésre. És akkor elmondom, hogy tettem a javaslatokat, a pénzügyminiszter, aki elutasítja az egészet. Nagyon sokszor látom ezt. Aztán beszélek velük, oda megyek, jövő héten megyek Berlin, voltam múlt héten Berlinben, Kicsit furán néztek rám. Így. Hú. Tényleg igyekszem, van, amit nem értek meg. A költségvetési rendeletnek az év végére hatályba kell lépnie. Mindenképpen. Ha nem, akkor az alakul ki, amit nem akarunk. Multiplikálódnak a szakosított alapokra vonatkozó szabályok. Az 57-es cikkei vonatkozóan ugye lesznek majd a regi bizottságban szavazások. Most kell reagálni. Higgyék el, nem az én hibám, hogy ennyit kellett várni. A tanács még mindig nem képes az 56-os cikkei kapcsolatban nyilatkozni. Azt mondták, hogy június 1-én tegyük a rend. Én azzal kezdtem volna egyébként. Hatába kell lépjen. Csak arról beszéltem, ami nincs meg még. Nem beszéltem arról, ami már megvan, vagy megvolt. Ami a támogatható költségeket illeti, nagy vitákat folytattunk, adóászainkat elővéve. Szerintem az alapok kezelése javulni fog. Van egy streamlining a szabályokat illetően minden alap esetében. Utána az egyes alapok fényében kell értelmezni a szabályokat, egyet, illetve a szemövőszékkel. Mi van akkor az ellentétekkel, a paradoxonokkal? Ez egy nagy bürokrácia, például a kutatási keretprogramban. Hatalmas adminisztráció van ott a mögötte. Jó lenne tehát, ha az új költségvetési rendelet az év végéig hatályba lépne. A Dán elnökség is megállapodásra törekszik. Mindenki tudja, hogy semmi értelme, ha nincs megállapodás. De az azt is jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem szerezhetünk meg. Ez is milyen szép dolog. a tanácsból ide jönnek a mi ülésünkre, mi nem mehetünk az ülésekre tehát a problémák megoldására. A módosítókat nem azért csináltuk, hogy, hogy ingereljük a tanácsbelieket, nem bosszantás a célunk, hanem úgy javítsunk a helyzeten, megoldást keresünk. Azt hiszem ezen kell dolgozni. Éppen ezért a kormányos államfőknek is fel kell hívni a figyelmüket. Az apró részletek is sokat számítanak. Minden esetre köszönöm szépen a türelmüket. Remélem, hogy ezt a dossziét hamar le tudjuk zárni. Köszönöm szépen, Inge. Hihetetlen munkát végeztél, csodálattal adózunk neked. A titkársággal, kollégáiddal együtt két szakbizottság foglalkozott ezen nagyon fontos dosszéval. Azt hiszem, hogy lezárhattuk a mai napi munkánkat. Csütörtök délután találkozunk. Szeretném elmondani utolsó információként, hogy Miguel Portes barátai sajnálatos módon elhunyt kollégánk barátai egy kis megemlékezést szerveznek csütörtökön reggel 9 órakor ebben az épületben, a Jehudi Menuhin térben fél órás lesz ez a megemlékezés, azt követően holnap a mini plenáris megnyitója során Schulz elnök úr egy perces csendes néma felelás emlékezik meg majd Migelportásról, és fog néhány szót szólni róla. Köszönöm szépen, berekeztem az ülést.